Kedves kollégák, jó reggelt kívánok mindenkinek. 2018 első ülését kezdjük is meg. Először is, kicsi megkéső ugyan, de mindenkinek boldog új évet kívánok. Mindenkinek, aki jelen van, és mindenkinek, aki minden napokban segítik a munkánkat, beleértve a tolmácsokat is. Tolmácsok köszönik az elnök úrnak. Azt hiszem, hogy nehéz év áll előttünk, rengeteg a tennivalónk, rengeteg munkát kell elvégeznünk. Az Európai Bizottság munkaprioritásai, illetve a geopolitikai helyzet miatt nehéz év áll ránk, de megvan hozzá tapasztalatunk, ez az negyedik évünk ebben a parlamenti ciklusban, és biztos vagyok benne, hogy készen állunk erre a nehéz feladatra. Úgyhogy mindenkinek minden jót, boldog új évet még egyszer, kedves kollégák! segítőink, tolmácsok. Kisé, késve kezdjük a mai ülést, de biztos vagyok benne, hogy be tudjuk majd hozni ezt a kis lemaradást. Nagyon fontos napirendi pontjaink vannak, vannak nagyon fontos meghívott vendégeink is az Gazdasági Szociális Bizottságtól érkeztek vendégeink, illetve a régió bizottságából is. A régió bizottság illetve az eh, egészben nagyon fontos eh, társ intézmények, nem csak konzultatív testületek vagy szervek ezek, hanem nagyon fontos feladat hárul rájuk. Abban is, hogy azokat a szakpolitikákat, amelyeket mi alakítunk, itt például ebben a szakbizottságban, ők a mindennapokban végrehajtsák. Éppen ezért az önök visszajelzése, az önök véleménye igenis befolyásolja azt, hogy mi milyen véleményt és álláspontot alakítunk ki az egyes szakpolitikák területén. Nagyon fontos a Régiók Bizottsága, illetve az EGSB közötti együttműködés. Nagyon fontos, hogy a különböző civil szervezetek, a foglalkoztatói, munkáltatói, illetve a munkavállalói, érdekvédelmi szervezetek is befolyásolják a törvényhozást. Éppen ezért komolyan mondom, hogy nagyon fontosnak tekintjük az önök munkáját és hozzájárulását. Nem a mostani az első alkalom, amikor részt vesznek a az együlésünkön. Köszönöm az együttműködést, és köszönöm mindazt a munkát, amivel segítik a mi munkánkat. Természetesen a későbbiekben beszélünk majd arról, hogy az önök által készített dokumentumokhoz mi hogyan tudunk hozzájárulni. Kezdjük azonban a formális részével az, az ülésnek, először is a napirend tervezete elfogadása a tanács és a bizottság képviselői jelenlétében tartjuk mai ülésünket, hogyha nincsen senkinek hozzáfűzni valója, akkor a mai napi rendtervezetet elfogadottnak tekintjük. Lássuk most a tolmácsolást. 16 nyelven áll rendelkezésre tolmácsolás, és természetesen a mai ülésünket az interneten élőben követhetik, ahogy az megszokott. Hármas napi rendi pontra ugrunk tovább november 13-ai, november 22-23-ai, november 29-ai, december 4 ai illetve december 7-ei üléseink napi rendjét kell elfogadnunk a megszokott eljárás szerint. Hogyha nincs senkinek ellenvetése, akkor az említett ülések na, jegyzőkönyvét elfogadottnak tekinthetjük. És ezzel ugrunk is tovább a négyes napi rendi pontra. A fiatal gazdákat érintő kérdésekről fogunk beszélni. A 2013-as kap reform kapcsán, nyilván önök is tudják, hogy Nikola Caputo, nagyjövősült kollégánk az előadója ennek a jelentésnek, a fiatal gazdák témájában készítünk tehát jelentést. A 23, november 23-a jelentésen a szakpolitikai osztálytól meghallgathattunk egy tanulmányt, amely a 2013-as KAP reform fiatal gazdákra kifejtett hatásait vizsgálta, amely nagyban segítette Kaputó úrat a jelentés elkészítéseben, ebben a témában egy meghallgatást, nyilvános meghallgatást is tartottunk. Ez két kérdéssel foglalkozott. Az első ezek közül, hogy mit várnak a fiatal gazdák a közösségi agrárpolitikától, illetve hogy a jelenlegi szakpolitikák végrehajtása hogyan alakul. Azt hiszem, hogy eljött ezek után az ideje annak, hogy az érdemi vita elkezdődjön itt a szakbizottságunkon belül a november 29-én tette, hozta nyilvánosságra erre vonatkozó javaslatot az Európai Bizottság. Nyilván mindannyian tudják, átérzik annak fontosságát, hogy a fiatal gazdákat segítsük a mezőgazdaságban érvényesülni, illetve hogy mennyire fontos, hogy az egyik generáció a másiknak, a következőnek átadja a felgyülemlett tudást és készségeket, hiszen az európai agrárium jövőjének a kulcsa a fiatal gazdák kezében van. egy a fiatal gazdák témájában tartott meghallgatáson vettem részt, ahol költségvetési problémákra láttak, szerint a végre hajtás nem találták kielégítenek. Nos, én úgy érzem, hogy itt sokkal mélyebben rejlenek a problémák. Itt van például a fenntarthatóság, a megtérülés, főként az automatizálás elterjedésével, a robotika térnyerésével, de ez nem egy mechanikus munka, a gazdálkodás ennél sokkal több, sokkal bonyolultabb, és akkor még nem beszéltünk az élet minőségről, a vidéki területeken elérhető szolgáltatások alacsonyabb színvonaláról, amelynek kiépítését megfelelő infrastruktúra fejlesztéssel kell szolgálnunk. Azt hiszem, hogy sokkal szélesebb kitekintésre van szükség, de hát lehet, hogy kicsit előre szaladtam, és ez már inkább Kaputó úr asztala, úgyhogy elnézést is kérek Kaputó úrtól, nem akarom elvenni a kenyerét, hanem meg is adom önnek a szót. Mielőtt ezt megteszem, kérem, hogy kövesse a rendes eljárást, hiszen rengeteg napirendi pontunk van, rengeteg a teendőnk, ezek kérek mindenkit, hogy próbálja rövidre fogni ez persze kaput úrra nem vonatkozik, hiszen ő a téma felelőse, de hogyha rövidre tudja fogni, akkor annál hálásabbak leszünk. Ányú úrnak van ö, bejelenti való. Elnök úr, mennyi a hozzászólási idő, illetve majd látjuk, hogy mennyi ideje beszélünk. Azt mondta, hogy fogjuk rövidre, de mennyire rövidre? Kérem, mondjon valamit, egy tól iget legalább. Kedves kollega, kérdése jogos, a koordinátoroknak kettő percet adok hozzászólási időként. Kaputó úrat nem tudom ennyire rövidre fogni, parancsoljon. poszol de nano. Pán pośle. Aha, o, zgłoszenie do dyskusji, zgłoszenie do wypowiedzi. Parancsoljon Kaputó. Köszönöm szépen, elnök úr. Arról kell beszélni, hogy üdvözlendő, hogy a fiatal gazdálkodók helyzetéről beszélünk éppen az év elején. 6 százalékról van szó, azokról, akik 35 évnél fiatalabbak a gazdálkodók között, és több mint a felük, a gazdálkodók fele 55 évnél idősebb. Ez mutat rá arra, hogy milyen fontos témát taglal ez a jelentéstervezet. Fontos, hogy a fiatal gazdálkodók támogatását szolgáló eszközöket és beavatkozásokat áttekintsük. Miről is van szó? Egyrészt az első végrehajtó jelentésről, amelyet az Agri Bizottság fogalmaz, fogadott el. Ennek is én lehettem az előadója. Ezek a, ez a jelentés elsősorban az Agri Bizottság eh, fiatal gazdálkodók eh, a, reform, a kap reformja utáni intézkedések végrehajtása eh, után való tanulmány alapján nyugodnak, amelyet meghallgattunk, bemutatott a, a készítő itt az Agriban. Nagyon fontos hogy különböző ajánlásokat fogalmazzunk meg, ezt tettem én annak érdekében, hogy a fiatal gazdálkodóknak kellő segítséget tudjunk nyújtani, és meg tudják haladni azokat az akadályokat, amelyek a mezőgazdasági termeléshez való hozzáférésben akadályozzák őket. Öt kulcspontra, pont köré szerveztem a jelentéstervezemettemet. Először is a pénzügyekre, a finanszírozás kérdéseire koncentráltam. Az a fontos, hogy a fiatal mezőgazdasági termelők megfelelő nemzeti támogatást kapjanak, és ez 2% fölé emelkedjék, így bíztatva az új generációkat, hogy átvegyék a gazdaságokat. Ezen felül pedig öt évig kell adni ezt a támogatást, és biztosítani kell, hogy a, esetleg a kamatokat is támogassuk, ezzel is ösztönözve a fiatalokat a gazdasági tevékenység font, font, folytatására. Az Európai Beruházási Bank és a más pénzintézetek bevonásával fontos, hogy külön a fiatal gazdálkodók számára pénzeszközöket biztosítsunk. A másik az administratív terhek csökkentése, amely administratív terhek, amelyek az új kapban is jelen vannak, elriasztják a fiatalokat a gazdaságok alapításától vagy átvételétől. Nagyon komplex a közvetlen kifizetések, illetve a vidékfejlesztési támogatások kezelése és dokumentálása éppen ez különösen azon gazdálkodók számára, akik nem ismerik még a kifizetési rendszereket. A harmadik téma a földterülethez való hozzáférés, illetve a gazdaság, mezőgazdasági földterületek más célra való használata. Ez a probléma a jelenlegi közvetlen kifizetések rendszerével is súlyosodik, és egyre több olyan támogatás létezik, amely egész egyszerűen a földtulajdonhoz kapcsolódik, és nem a földtulajdon felhasználásához. Éppen ezért tehát olyan rendszert kell kialakítani, amely segíti a fiatal gazdálkodók földterülethez való, és ilyen módon persze a támogatáshoz való hozzáférését is. Javaslom, hogy a megfelelő tevékenységi szinteket növeljük meg, amelyek a kifizetésekre való jogosultságot lehetővé teszik, és biztosítsuk a fiatalok számára is a kizöldítési támogatásokhoz való hozzáférést. A tevékenységet végző gazdálkodó fogalmat érdemes volna úgy kiépíteni, hogy ez is támogassa a fiatalok földterülethez való hozzáférését, és összességében a föld tulajdon mobilitását. A nemzeti programok célja az kell, hogy legyen, hogy a földtulajdonhoz való hozzáférést és az új belépők és a fiatal mezőgazdasági termelők vállalkozói készségét segítsen növelni. Egyre több, ahogy mondtam, idős gazdálkodó van, és fontos, hogy a mobilitást biztosítsuk az utódlást megszervezzük és támogassuk, olyan eszközöket biztosítsunk, például a nyugdíjrendszereket, amelyekkel az egyik generáció átadhatja a másik generációnak a tudását, illetve magát a mezőgazdasági területeket is, és olyan nemzeti és regionális intézményekre is szükség van, amelyek a fiatal és az idős gazdálkodók közötti kapcsolatot megszervezik. Például hozzájuk tartozhatnam a földterületek átadásának rendszere. A negyedik pont a végrehajtott intézkedések kezelésével foglalkozik. Fontos, hogy ezeket modernizáljuk, támogatva így ismét, hogy az európai szociális alaphoz is jobban hozzáférjenek a fiatal gazdálkodók az Európai Bizottság több támogatást adhatna a fiatal gazdálkodók támogatására, annak érdekében, hogy a mezőgazdasági, technológiai, marketing, network és egyéb képességeket megszerezhessék a fiatalok. Végezetül pedig az innováció kérdéséről szeretnék beszélni, hiszen a mezőgazdaság fejlődik, modernizálódik, fontos, hogy a fiatalok is nyomon tudják követni ezeket a változásokat, um, és uh, így esetleg izgalmasabb, vonzóbb lehet számukra a mezőgazdasági tevékenység. A digitális mezőgazdasági tevékenység um, is, um, illetve a mezőgazdaság digitális átállása is segíthetne abban, hogy a fiatalok számára ez vonzó legyen. Elnök úr, ezek lettek volna előad jelentés tervezetem legfontosabb pontjai, nagyon fontos jelentésről van szó, és természetesen minden frakcióval együtt szeretnék működni annak érdekében, hogy jobbá, tökéletesebbé tegyük ezt a dokumentumot. Abszolút készen állok az együttműködésre. Módosítók benyújtásának határideje január 19-e, az Agriban pedig április 23-án fogunk szavazni. Köszönöm, elnök úr! Köszönjük szépen Caputo kollégának. Annyit hadd fűzzek hozzá ezen a ponton, hogy az árnyék előadóknak is két percnyi hozzászólási időt adunk, mert hát Caputo munkáját nagyban segítik. Az első árnyék előadó Hautama. Úr parancsoljon, kettő perce van, ahogy azt említettem. Köszönöm szépen, elnök úr köszönettel tartozunk Kaputó úrnak kiváló munkát végzett, nem kevés időt és energiát fordított a szöveg elkészítésére, és azt hiszem, hogy ez jó kiindulási alapja a vitának. Öt pontot emelt ki, nagyon struktúrált módon, ez tetszik nekem. Általánosságban szólva azt hiszem, hogy azt kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk a fiatal gazdák szemére vonzóvá tenni a mezőgazdaságot, ehhez az innovációra kell koncentrálnunk, az új kihívásokra, az új lehetőségekre, például a precíziós gazdálkodásra. Ezek mind szerepelnek a jelentésében. Itt van a képzés, a szakképzés, amely lehetővé teszi, hogy a fiatalabbak és az idősebbek, az új és a régi generáció között a tudás átadása zöggenementes legyen. Ami az administratív terheket illeti, általánosságban nagyon tetszik az, amikor az Európai Bizottság komolyan letesz olyan javaslatokat, amely eredményorientált megközelítést alkalmazna. Ez főként a fiatalok szempontjából nagyon fontos. Tele vannak új ötletekkel, tele vannak motivációval, és ez az új eredmény orientált megközelítés lehetővé teszi, hogy valóság, valóra váltsák az álmaikat, a, a céljaikat. Nekünk az a dolgunk, hogy az Európai Unióban lehetővé tegyük, hogy az élelmiszer minőségének a javítása például megvalósulhasson. Az, hogy Brüsszelben megmondjuk, hogy így vagy úgy csinálnak valamit, ez nem megy, meg kell adni nekik a lehetőséget, hogy a saját fejük szerint valósítsák meg persze bizonyos keretek között ezeket a célokat. Ami a jelenlegi közösségi agrárpolitika földhöz való hozzáférésre vonatkozó kitételeit illeti, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen negatív hatásai vannak a jelenlegi szabályoknak. A, a nem tervezett negatív hatások, a, a nem várt negatív hatások, például a terület alapi támogatások miatt a, föld, a termőföld ára, illetve a termőföld bérleti ára folyamatosan növekszik, emiatt nem szívesen veszik át a gazdálkodást a fiatalok az idősebbektől. Nagyon óvatosan körültekintően meg kell vizsgálnunk, hogy a kapnak ne legyenek ilyen nem várt, nem kívánatos negatív hatásai. Köszönöm. Köszönjük szépen, Hautama kollega. Következő hozzászólunk másfél percben, hogyha nem bánja. No, no. Oui, Monsieur le Président, effectivement, le, Tisztelt elnök úr, valóban rendkívül fontos jelentésről beszélünk ma, amely meghatározza a mezőgazdaság jövőjét Európában. Nagyon fontosnak tartom a termőföldhöz való hozzáférést, illetve az ezzel kapcsolatos hitelek lehetőségét hiszen nagyon fontos az, hogy ha valaki például valakinek lehetősége van arra, hogy örököljön a családból, ezt megtehesse, viszont akinek erre nincs lehetősége, annak meg kell vásárolnia a termőföldet, és nagyon fontos, hogy ehhez lehetőséget biztosítsunk. Franciaországban, és nagyon érdekes tapasztalatokra tettünk szert, különböző hiteleket biztosítunk a mezőgazdaságban dolgozók számára, hogy elindítsák jövőjüket. Azonban nagyon fontos az, hogy elkerüljük a pocsékolást ezen a területen. Egy kisebb városban, illetve vidéki területen voltam eh, polgármester, és nagyon fontosnak tartottam azt, hogy megfelelően használjuk a mezőgazdasági területeket. A nemzeti törvények megvédik ezeket a zónákat, ezeket a területeket, hiszen ezek nagyon is érzékeny területek, és nagyon fontos ezek kihasználása. Óvatosan kell tehát eljárnunk. Aztán ott van az infrastruktúra az infrastruktúra is rendkívül fontos a mezőgazdaság szempontjából. Tudjuk, hogy mi történik akkor, hogyha el kell jutnunk valahova, ott vannak a közutak, a vasút, illetve nagyon fontos a repterekhez való hozzáférés, azonban nem szabad szétaprózni a mezőgazdasági területeket. Úgyhogy erre is oda kell figyelni, és valahogy a természetesebb hozzáférést kellene biztosítani. Proszę mi wybaczyć na komentarz, ale... Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket, és hogyha megengedik, akkor én is elmondanék valamit ezzel kapcsolatban. Nálunk bizonyos területeket kijelöltek, olyan vidéki területeket, amelyek segítségével mintegy 150 millió ember ö, számára lakásokat hozhattak létre. Így megpróbálták bővíteni, bővíteni a városokat, tehát agglomerációkat létrehozni. Ez egy óriási, óriási gond, egy óriási probléma, de ezt csak zárójelben jegyezte meg, Szántos úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Köszönöm szépen különböző problémákról beszélünk, amelyekre rá is mutattak. Az építkezés és egy ilyen problémát jelent, ahogy a Nikola Caputo már mondtam. A mezőgazdasági termelésből élő gazdálkodók egyre inkább előregednek. Stratégiára van szükség, nagyon kevés fiatal gazdálkodó van a gazdálkodók között, 35 év alatti. Caputo kollega ezzel a kérdéssel, a generációváltás kérdésével már foglalkozott jelentés tervezetében. Ez egy központi kérdés, hiszen vidéki térség gazdálkodók nélkül elképzelhetetlen. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a fiatal gazdálkodókat proaktív politikai döntésekkel támogassuk, és olyan döntéseket hozzunk, olyan szabályokat hozzunk, amelyek az ő földhöz jutásukat és gazdasági tevékenységüket is támogatják. Az is nagyon fontos, hogy a fiatal gazdálkodókat megtanítsuk a bürokratikus folyamatokra, amelyekhez szükség van arra, hogy megalakítsanak egy céget, egy vállalkozást, szóval valamilyen pozitív diszkriminációra volna szükség. Köszönöm szépen, Bogovics képviselő. Hvala lepa za besedo. E, zelo pomembno... Köszönöm szépen. Nagyon fontos kérdésről van szó. Támogatom ezt a jelentést, és támogatom mindazokat az intézkedéseket, amelyek helyzetbe hozzák a fiatal gazdálkodókat. A korkedvezményes nyugdíj is egy jó intézkedés, hiszen ez felgyorsítja majd a generációváltozás folyamatát, váltás folyamatát. Sok intézkedést tartalmaz az omnibus szabály, de átfogó intézkedés csomagra van szükség, csak így lehet biztosítani, hogy a fiatal gazdálkodók valóban meg is élhessenek a mezőgazdasági tevékenységből. Látni kell, hogy minden kultúrában egyre kevesebb munkahely marad meg, hiszen a mezőgazdasági területeket sok helyütt beépítik, ezért arra van szükség, hogy az új infrastruktúrákat is használjuk, mint az internetet, vagy a digitális technológiákat, és arra is szükség van, hogy diverzifikálják a gazdálkodók a tevékenységüket, például sajtot állítsanak elő, vagy a turizmus irányába nyissanak, meg kell teremteni a vidéki élet lehetőségét, és biztosítani kell, ahogy a jelentéstervezet szól erről, a mobilitást is. A Smart Villages, az inf- intelligens falvak, települések programja egy ilyen Egyéb iránt Bledben lesz szó egy, erről a kezdeményezésről, és Hogan biztos is eljön oda. Nagyon fontos, azt akarom csak mondani, hogy más, szoci, más alapokat, a szociális és a kohéziós alap pénzét is bevonjuk a finanszírozásba. Most pedig Petír kollégának adom meg a szót, de kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy nem beszélhetnek vége nélkül, felemelem az elnöki, elnöki kadopácsot, Peti asszony. Köszönöm szépen, gratulálok Kaputó kollégának kitűnő jelentéséhez. Én magam is több javaslattal szeretném gazdagítani ezt a tervezetet. Támogatni kell a generációváltást, hiszen sok tagállamban a birtokok átadása az idős gazdálkodó gazdálkodóktól a fiatal gazdálkodók irányába nagyon lassan megy, nagyon lassú ez a folyamat. Arra is figyelemmel kell lennünk, hogy ne, nem szabad megfeledkeznünk az idős gazdálkodók helyzetéről. Azok a nyugdíjasok Horvátországban, akik régen gazdálkodók voltak, szegénység szint alatti nyugdíjat kapnak. Ez megengedhetetlen olyan mechanizmusról kell gondolkoznunk, amely a minimál nyugdíj rendszerét vezetnében, és így biztosítaná azt, hogy a mezőgazdaságból élők meg is élhessenek a mezőgazdaságból, és látnunk kell azt is, hogy a mezőgazdasági ágazatnak nyújtott hitelek kamat szintje átlagban 8 százalék Horvátországban. Ez megengedhetetlenül magas ez a kamat. Így a gazdálkodók, így az egész mezőgazdaság nem lehet versenyképes. Gratulálok egyebiránt DESZ kollégának is, hiszen az öt éves időszak, melyet a fiatal gazdálkodók számára írtak elő sikeres. A számvevőszék maga is azt mondtam, hogy fontos, hogy differenciáljunk az idős eh, meg a fiatal gazdálkodók között. Köszönöm szépen, Andriu úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Nikola Caputonak. Valóban nagyon színvonalas jelentéstervezetet készített. Négy dolgot eh, hadd mondjak el. Először is a támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében a fiatal gazdákra való hivatkozás nagyon fontos itt, és nem kötelező minden tagállamban ez a külön intézkedés. Szerintem ezt kötelezővé kellene tenni a, hozzá, a támogatásokhoz való hozzáférések tekintetében. Petir eh, asszony említette a nyugdíjak, eh, illetve a nyugdíjasok kérdését. A korengedményes vagy korkedvezményes nyugdíjazás eh, nagyon fontos, hiszen ezzel a fiatalok számára új termőterületek szabadulnak fel. Ez We have problem with... Elnézést, az angol tomácsolásra baj volt. Très bien. Est-ce qu'on peut extraire euh, l'interruption de M. Agnew de mon temps de parole, Monsieur le Président Elnök úr, így nyilván majd többet euh, kell euh, beszélnem, de azért megpróbálom onnan folytatni, ahol abba hagytam. A második kérdés az aktív gazdálkodók kérdését, erre Kaputó úr is utalt. Ezzel kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy a kap támogatásokhoz kik férhetnek hozzá. El kell gondolkodnunk ezen, hiszen a támogatások eloszlása vagy egy plafonértékhez kell, hogy kötődjön, vagy a közvetlenül generált munkahelyekhez kell hoz kapcsolódjon. Azt hiszem, hogy a kap jövőbeni reformjának ez részét kell, hogy képezze. Már majdnem befejeztem, elnök úr arra kell ezeket a gazdaságokat valahogy ösztönözni, hogy minél több munkáját tartsanak meg helyben, illetve hogy a fiatalokat is oda vonzzák. Az elmúlt pár kap reform elsősorban a liberalizációra törekedett, és arra van szükség, hogy a más szempontok is megjelenjenek, hiszen így lehet garantálni a gazdálkodók jövedelmét. Ültem a úrral egyetértek, az innováció nagyon fontos, a folyamatos képzés és továbbképzés, illetve a gazdálkodók mobilitása. Az Európai Unióban mindenképpen segíteni kell a mobilitást, már csak azért is, hogy a bevált gyakorlatok cseréje megvalósulhasson a különböző régiók, illetve a tagállamok között. Ehhez egy ilyen gazdálkodói hálózat létrehozásával tudjuk elérni. Morgen, um, ich, um... Ähm Dice úr, jó napot kívánok! Maria Hajbuch nevében, aki az árnyék jelentéstevőnk jelentkezem. Köszönettel tartozunk Nikola Kaputonok a kitűnő munkáért. A fiatal gazdálkodók és a tevékenységet újonnan elkezdők között javasoljuk, hogy differenciáljunk, még akkor is, hogyha az utóbbi kategóriába tartozók esetleg 40 évnél idősebbek. Az is fontos, hogy a gazdaságok más tevékenységét is folytatnak, javítják az éghajlat mérleget, jóvá teszik, javítják a talajvizet, a szociális szempontokat is biztosítják, éppen ezért a támogatást erre is fel kell építeni. Nagyon fontos a termőterülethez való hozzáférés, a kap um, itt sok intézkedést hozhatna, például um, támogatott um, hiteleket lehetne bevezetni, vagy pedig a támogatások plafonokkal való ellása, ellátása helyzetbe hozná a kisebb gazdaságokat, vagy az első 20-30 hektárt eh, nagyobb kulcsal lehetne támogatni, és ez a területhez való hozzáférést jelentősen javítana. Köszönöm, Ropi úr! Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt kollégák. Úgy gondolom, hogy ez a téma nagyon fontos, és legfőbb ideje, hogy eh, megvitassuk ezt a témát. Köszönöm szépen az előadónak és mindenkinek, aki kidolgozta ezt a dokumentumot. Jó időpontban foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hiszen a bizottság éppen a több éves pénzügyi tervet dolgozza ki. Ezért igenis fel kell tennünk a kérdést, hogy az itt megfogalmazódó szempontokat hogyan tudjuk a dokumentumokban is megjeleníteni, hogyan tudunk tehát összességében ahhoz hozzájárulni, hogy a mezőgazdaságból élők, és így a fiatal gazdálkodók is megélhessenek. Nem csak 2020-ig eh, akarnak a mezőgazdaságból élni a gazdálkodók, hanem utána is éppen ezért fontos, hogy a jövőbe tekintő dokumentumot dolgozzunk ki, így lehet az ő helyzetüket javítani. Gyakran szép szavakat hangoztatunk, de nem teszünk semmit. Még mindig óriási különbség van a között, hogy az ipar és a mezőgazdaság milyen helyzetben van. A fiatal gazdálkodók, a fiatalok, akik esetleg most szakmájukat akarják, szakmában akarnak dönteni, látják, hogy az iparban jelentősen több pénzt kereshetnek. Miért választanák a nehéz és gyötrelmes mezőgazdasági tevékenységet, hogyha ráadásul ilyen sok akadályba ütköznek? Azok a gazdálkodók, akik szüleiktől öröklik meg a gazdaságot, könnyebb helyzetben vannak. Az elnök megszakít, és Egnyú kollégának adja meg a szót. Elnök úr, üdvözlöm a jelentés bizonyos területeit, többek között azt, hogy bírálja az első pillérből való támogatást, mert az emberek gyakran már nem is termelnek, csak a támogatásért szerzik meg a területet. Azzal azonban nem értek egyet, hogy a szakbizottságunk ráhasson a tagállamokra, hogy a föld tulajdon szerkezetét megváltoztassa. Ez a tagállamok dolga. A múltban is felvetettem már, hogy az első pilléres kifizetésekből a nyugdíjba vonuló gazdálkodók kapjanak támogatást. Ugyanakkor, hogyha ebben az esetben a támogatásra szoruló terület a jövőben már nem kaphatna támogatást, akkor ezzel elértéktelenedne, illetve könnyebben lenne megvásárolható fiatal gazdálkodók által. Ez egy megoldás lehetne. A túlköltekezést mindenképpen el kell kerülnünk, ami pedig a kötelező képzést illeti mindenki, aki gazdálkodni akar mezőgazdaságban, ki kell, hogy képezze magát. De a a mezőgazdaság nem egy szakma, hanem sokkal inkább egy szaktudás gyűjteménye. Nem csak abból áll, hogy teszteket töltünk ki, kipipáljuk a dobozokat, hogy igen-e vagy nem, hanem valódi szaktudás, valódi gyakorlati tudásból áll, és ezt pedig csak ott lehet megtanulni a gyakorlatban. A közpénzeket pedig úgy kellene felhasználni, hogy a tőkéhez jutás területén, hogy garantáljuk a hiteleket, hogyha kormány vagy valami közpénzből garantálnánk a hitelfelvételt, akkor a bankok szívesebben nyújtanának hitelt a fiatal gazdálkodóknak. Hogyha mi is ez a szó, igen, a biztonság. Tehát, hogyha a kormány felelősséget vállalna, bankgaranciát vállalna a pénzekért, akkor ezzel szívesebben adnának a bankok is pénzt. Egyébként Új-Zélandban így járnak el. Végezetül pedig a, a lakás, a lakhatás problémája is felmerül. Egész egyszerűen jobb terület tervezési szabályokra van szükség ahhoz, hogy a gazdálkodók lakóhelye is biztosított legyen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Egyetértek az előttöm szólókkal. Egy rendkívül fontos jelentésről beszélünk, és szeretnék köszönetet mondani Kaputónak a kiváló munkáért. És valóban egyetértek az elhangzottak nagy részével. Nekem is vannak aggájaim. Azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy a föld birtok kapcsán bizonyos problémák merülnek föl. Nos, itt a mezőgazdasági ágazaton belül a tervezett lépések esetleg bizonytalansághoz vezetnek, és ez nem kívánatos. Úgyhogy óvatosan járnék el. Ezen kívül a legutóbbi kap reform segítségével, illetve az omnibus segítségével új intézkedéseket vezettünk be, amelyek javítják a fiatal gazdák helyzetét. Szeretném látni, hogy ezek milyen eredményt hoznak, ezek a bevezetett intézkedések, mielőtt újakat hoznánk. Az bizonyos, hogy a bizottsági dokumentum alapján, a közlemény alapján a nemzeti hálózatra tesszük a hangsúlyt, ugye ezt emeli ki ez a közlemény, ez nagyon fontos a generációs megújulás, és szerintem erre kellene elsősorban összpontosítani. Meg kell vizsgálnunk, hogy a közös mezőgazdasági politika milyen szerepet tölthet be ebben, azonban óvatosnak kell lennünk, nem szabad egyetlen egy irányba lépnünk, és csak itteni gazdasági erőfeszítéseket Elnök, köszönöm szépen. A mezőgazdasági bizottság részéről azt kérem, hogy itt nem mondjuk azt, hogy költségvetési korlátok. Ezt a kifejezést nem használjuk. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, először is szeretnék köszönetet mondani Nikola Kaputónak a kiváló jelentését. Teljes mértékben támogatom a javaslatait különösen a finanszírozás eh, maximális szintjének 2% fölé történő emelését támogatom. Nagyon fontos az, hogy a fiatal gazdák hozzáférjenek a termőföldekhez, ez pedig egy óriási kihívás, hiszen a termőföld gazdasági spekulációk tárgya lett, Szeretném ezen kívül hangsúlyozni azt, hogy külön intézkedésekre van szükség, a fiatal gazdák segítésére az olyan területeken, amelyek nehezen hozzáférhetőek, például gondolok itt a hegyi területekre, a hegyvidékekre. A mezőgazdaság némi lehetőséget biztosít a megélhetésre. Itt oda kell figyelni a termőföld tulajdonságai és specifikumaira. Itt célzott, célzott intézkedésekre van szükség, lehet, hogy egy multiplikátor koeficienst kell használnunk ezen a területen, meg kell vizsgálnunk az állatállományt, illetve hogy milyen termőföld, mennyire, mekkora mennyiségű termőföld áll rendelkezésre, és a kettes szorzót kell használnunk. Ez szerintem további lehetőséget biztosítana azon gazdálkodók számára, akik nehéz körülmények között dolgoznak, tehát itt külön kiemelném a hegyvidéki területeket. Nagyon fontos, hogy itt fennmaradjon a mezőgazdasági tevékenység ezeken a hegyvidéki területeken. Több javaslatom is van, ezeket majd írásban fogom benyújtani. Um, thank you very much, very... Igen, úr, következik. Köszönöm szépen. Egy nagyon fontos és érdekes jelentés ez a mostani és szerintem ez az egyik legfontosabb, bármiről is beszéljünk, kereskedelemről, vagy bármilyen területről, nagyon fontos, hogy megéljünk ebből. És ez a helyzet a fiatal gazdálkodók esetében is, hiszen hogyha nem tudnak profitra szerteni, akkor bele sem fognak. Tehát valahogy ezt kell biztosítanunk. Voltak itt megfelelő változtatások az omnibus javaslat keretében, illetve azt látjuk, hogy a társjelentéstevők megfelelő munkát végeztek, de még mindig abban a helyzetben vagyunk, hogy az a gazdálkodó, aki részmunkaidőben dolgozik, dolgozik öt éven keresztül, kiszorul ebből a rendszerből. És itt a történelmi ö, tényezőkre hagyatkozunk. Írországban is ez a helyzet, és ezt, ezt nem folytathatjuk, hiszen hiszen nem biztosítjuk a fiatal gazdálkodók számára a megfelelő erőlépést, hiszen több ezer eurót kapnak, úgyhogy közben nem tesznek semmit. Tegyük föl, hogy mondjuk egy baleset történik, és a megszorító intézkedések miatt, illetve a banki intézkedések miatt nem, nem lehet elég gyorsan például kórházba jutni akkor, hogyha valaki szívrohamot kap, és a szélesebb internet hozzáférés sem megfelelő, illetve az iskoláztatása kapcsolatban is problémák vannak. Ezeket a tendenciákat mind meg kell fordítanunk, hogyha azt akarjuk, hogy a vidéki területeken ott maradjanak az emberek. Ezen kívül Az időseket nyugdíjba kell küldeni azért, hogy a fiatalok átvehessék a szerepet, tehát a generációs megújulás érdekében ezeket a lépéseket biztosítani kell. Miért, miért teszünk kivételt a gazdákkal? A gazdák ugyanúgy működnek, mint más ember, meg akarnak élni. Nagyon örülök annak, hogy az árnyék jelentéstevők időt kaptak a mai vitában, és azt mondta az elnök úr, hogy kettő percet kapnak az árnyékjelentéstevők, aztán ezt másfél percre változtatta meg. Nos, nem tudom, hogy ezt miért tette a 30 másodperces csökkentést, nek igazából nem látom az okát, ez egy teljesen következetlen döntés volt. Nos, Igaza van, ami a felszólalási időt illeti. Nagyon gyorsan halad az idő, és próbáltunk lépést tartani az ütemtervel. Buda úr következik. És boldog születésnapot kívánok önnek. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Igen, én is üdvözlöm Kaputó úr jelentését, de azt kell, hogy mondjam, hogy az én országomban ez nagy port kavart, hiszen a nyugdíjba vonulók, akik nyugdíjat kapnak az államtól, ki vannak zárva a kifizetésekből, és ezt a megközelítést nem fogadhatjuk el, hiszen a nyugdíjazottak, függetlenül attól, hogy az államtól vagy más forrásból kapják a nyugdíjukat, egyenlő mértékben hozzá kell, hogy férjenek a támogatásukhoz. Hiszen nagyon gyakran azt látjuk, hogy a nyugdíjak mértéke korlátozott, főleg a keleti régióban. Ami pedig a föld koncentrációját illeti, ez egy valós probléma, különösen Romániában. Óvatosan kell eljárnunk, hiszen öm, biztosítani szeretnénk a fiatal gazdák földhöz, termőföldhöz való hozzáférését, ez azonban jelenleg elég korlátozott, és itt fölhívnám a figyelmet a külföldi cégek tevékenységére, hiszen a támogatás egy része, illetve nagy része külföldi kezekbe kerül. Nagyon fontos, hogy biztosítsunk bizonyos mértékű termelékenységet. Ez feltétele kell legyen a támogatások odaítélésének. Igen, feltételekhez kell szabni a kifizetéseket, azonban meg kell tartani azokat a földeket, amelyek valóban termelnek. Tarantúr, köszönöm szépen, elnök úr. A kaputó úr által elmondottakkal egyetérték, nyilván nincs elég termőföld, ahol termőföldhöz jutás túlságosan nehéz. Ugyanakkor még hozzá kell ehhez valamit fűzni. Az igazi a válság igazi oka az, hogy egész egyszerűen nem megtérülő a gazdálkodás. A fiatalok számára így nem lesz vonzó. A mezőgazdaság megtérülés nélkül, profitabilitás nélkül ez nem fog menni, hiszen amikor például köcsönt vesznek fel a fiatalok, akkor a banki garanciát kell valahogy biztosítani. Több mint 50%-a a, a főtulajdonosoknak egész egyszerűen nem gazdálkodik, így ez nem fog menni. A élelmiszerfeldolgozók, illetve a kereskedők szempontjából is szabályozni kell a dolgokat azért, hogy a fiatal gazdák számára valóban megtérülő és vonzó legyen a gazdálkodás. Köszönjük, Dessz úr a következő. Ja, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak is munkáját. Nuno Melo kollega kért meg, hogy az ő nevében is köszönetet mondjak, hiszen ő az árnyék jelentéstevőnk, de ma nem tudott eljönni. Adott nekem egy dokumentumot, de ezt nem olvashatom fel, már három percet venne igénybe, de annyit mond, próbálom összefoglalni, hogy a néppárti frakció egy-két módosítót nyújt majd be a jelentés tervezethez, amelyek jelentőséggel bírnak az agrárágazat jövője tekintetében, olyan kérdésekben, ahol az EU kizárólagos hatáskörrel rendelkezik. És egyetértek, a fiatal gazdálkodók helyzete tagállamonként különbözik. Én Bajor országból jövök, nálunk elegendő fiatal gazdálkodó van. Ezért Herenc kollega kérésére is az Omnibus rendeletben a nemzeti játékteret kibővítettük. Ott, ahol kevés fiatal gazdálkodó áll a rendelkezésére, úgymond többet kell tenni, ott, mint hazámban, Bajor, szűke pátriában, Bajorországban, elég gazdálkodó van, kevesebb intézkedést kell tenni. Mondom, tehát különböző helyzetek vannak az egyes országokban. Németországban például az idős gazdálkodók csak akkor kapják meg a nyugdíjat, hogyha átadják a gazdaságukat, de hogyha mondjuk 70 éves korukig gazdálkodnak, akkor nem kapnak nyugdíjat. Ez pedig bizony oda vezet, hogy szívesen lemondanak a gazdaságról, mert nem akarnak lemondani a megkeresett nyugdíjukról. Németország keleti tartományában öm, nagy gazdaság birtok méretek vannak, öm, és keleten ezeket a gazdaságokat gyakran jogi személyiségek működtetik, és így a cégek vál, vásárolhatnak ezekből a KFT-kból, vagy részvénytársaságokból. Németországban ezt a szabályt meg kell változtatni annak érdekében, hogy a nagy mezőgazdasági területek is hozzáférhetők legyenek a fiatal gazdálkodók számára. Szanyúr következő. Thank you very much, Mr. Chairman. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Azokkal értek egyet, akik Nikola Caputónak gratuláltak a jelentéshez. Ez egy kitűnő jelentéstervezet, amely igyekszik minden lehetséges gondolatot összefoglalni, amely a parlamentben megfogalmazódik. Egy pár új kezdeményezést is tartalmaz ez a jelentés, tervezet, és ezeket szeretném kihangsúlyozni. Melyek ezek? Évtizedeken keresztül a közös agrárpolitika úgy működött, hogy azon az nyú, elképzelésen alapult, hogyha az adófizetők pénzét ki ö, osztjuk a gazdálkodóknak, akkor bizony a mezőgazdaság virágozni fog. Nem így működik. Ez új megközelítésre van szükség, ezért egyetértek a Bogovics kollega által mondottakkal. Jelesül, hogy intelligens megközelítésre van szükség. Mit jelent ebben az esetben az, hogy intelligens? Nos, azt jelenti, hogy vonzóbbá kell tenni a vidéki életet a fiatalok számára. A pénzügyi ösztöndők, ösztönzők magukban nem tudják megoldani e generációs problémát. De hogyha a szükséges szolgáltatásokat kínálják a tagállamok, vagy a régiók, vagy a felelősek a vidéki térségen, mint a városi térségekben, mondjuk iskolákat, sok közösségi kezdeményezést, hogy csak néhányat mondjak, akkor valóban elérhetjük azt a pillanatot, hogy a fiatalok esetleg a vidéki élet, a vidéki munka mellett teszik le a boksukat. Mindig mezőgazdaságról beszélünk, nem? Az intelligens megközelítés egy új megközelítés, amely a mezőgazdasági politikán nyugszik, de nem kizárólag mezőgazdasági természetű. Köszönöm. Most pedig Hányutis úrnak a bizottság részére adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. To stress once more the very significant importance. Nagyon fontos prioritás ez számunkra a mezőgazdaság generációs megújítása, az első naptól fogva próbáljuk ezt valahogy eh, elérni. A Kaputó úr jelentésében lefektetett javaslatokat általánosságban üdvözöljük. Nem csak a termőföld kérdése fontos, a nyugdíj kérdés, az örökösödési eh, jogszabályok, eh, adózási kérdések, ezek mind-mind fontosak, ezeket mind-mind körül kell járni, amikor a közösségi agrárpolitika reformjáról gondolkozunk. A különböző uniós intézkedések, illetve az sok területen ettől nagyon eltérő nemzeti szabályok kapcsolatát eh, sem szabad mhm. figyelmen kívül hagyni. Szerintünk ez az egyik olyan központi kérdés, amit a hatástanulmányban is vizsgáltunk, a közösségi agrárpolitika hatásáról készített tanulmányban, és erre még majd biztos visszatérünk. Egyelőre ennyit, és köszönjük Kaputónak a kiváló és érdekes javaslatokat. Köszönöm szépen! Kaputó úrnak kell visszaadnom a szót, hogy a vitát összefoglalja és lezárja. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy figyelemmel követtem a kollégák észrevételeit, felszólalásait. Egyetértek abban, hogy milyen úton kell járnunk annak érdekében, hogy valódi pozitív eredményt érhessünk el az ágazat számára. Elfogadom, az egyes kritikai észrevételeket is, de biztos vagyok benne, hogy az egyeztetések a következő hetek során sikerül majd egy megfelelő megoldást találnunk annak érdekében, hogy valóban tehessünk a fiatal gazdálkodók ügye érdekében. Tisztáznunk kell, hogy nekünk jogalkotónak mi a szerepünk. Én úgy gondolom, hogy éppen ebben a szakbizottságban, amikor a fiatalokról beszélünk, igenis becsvágyobbak lehetünk, az a célunk, hogy mindig feljebb és feljebb tegyük a mércét, a lécet, amelyet át kell vinnünk jogszabályainkkal, így kialakítva a gazdálkodók és a mezőgazdaság jövőjét. Persze, eredményorientált kell, hogy legyünk. Bogovics eh, és más kollega, Szanyi kollega a smart, az intelligens megközelítésről beszélt. Abszolút egyetértek velük. Az intelligens megközelítés, a smart megközelítés kell, hogy meghatározza a tevékenységünket. És azzal is egyetértek, hogy ez itt eh, pontosan felvetett szempontok szükségesé teszik eh, az együttműködést az elkövetkező napokban energiámat, figyelmemet e munkára fogom áldozni, annak érdekében, hogy egy olyan megállapodást tudjunk találni, amely mindenki szája íze szerint való. Köszönjük szépen kaputó úrnak. A módosítók benyújtásának határideje január 19-e, ezzel ezt a napirendi pontot lezárhatjuk, és az ötös napirendi ponthoz érkeztünk ezzel. Decemberben Buenos Airesben került megrendezésre a VTO miniszteri találkozója. A koordinátorok kérdésére, vagy kérésére, bocsánat, Az Agri szakbizottság is helyet kapott itt, nem csak a kereskedelmi szakbizottság képviseltette magát. A szakbizottságunk nevében a parlament alelnöke, McGuinness asszony képviselte bennünket. Szerintem ez kiváló kezdeményezés volt, már csak azért, mert a parlament alelnökeként a státusza is sokkal nagyobb láthatóságot és fontosságot biztosított az Agrár Szakbizottságnak. Megint asszony nincs itt személyesen, azonban láthatjuk a képernyőn Dublinból csatlakozik hozzánk a technológiai vívmányoknak köszönhetően hangban és képben mégiscsak jelen lesz. De reméljük, hogy működik is majd a technológia, és meg is adom majd mindjárt a szót Meginis asszonynak, aki beszámolja majd arról, hogy hogyan zajlott a VTO tanácskozás Buenos Airesben, mire jutottak. Biztos vagyok benne, hogy hasznos és fontos lesz erről beszélni. Egy írásos beszámolót már kaptunk, de most szóban is beszámolhat. Köszönjük itt az éteren keresztül, parancsoljon önnél a szó. Jó reggelt, elnök úr, jó reggelt, kollégák! Köszönöm szépen, hogy különlegesen rendkívüli módon lehetővé teszik, hogy beszámoljak a Buenos Aires-i miniszteri tanácskozásról. Sajnálatos módon nem tudok most önök ellen Brüsszelben, ugyanis részt kellett vennem egy temetésem. Úgy érzem, hogy az Agrárbizottságnak fontos volt képviseltetnie magát, és részt venni a formális tanácskozáson. Röviden elmondanám, hogy a parlament alelnökeként a VTO parlamenti szekciójának ülésén részt vettem, ahol is a küldöttség számára maga a miniszteri tanácskozás volt egyébként a legfontosabb nagy reményekkel és hát kevésbé nagy várakozásokkal néztünk Buenos Aires elé. Hogan és Malmström biztosok voltak a leg legfontosabb szereplők. Nagy csalódás volt, hogy nem komoly eredményeket értünk el. Mondom még egyszer, nem vártunk sokkal többet, bár a remények, reményeink megvoltak. Remélem, hogy azért majd a jövőben sikerül nagyobb eredményeket elérni. A WTO kereten belül a közösségi agrárpolitika hogyan merült fel? Nos, a fiatal gazdák és mint az e európai gazdálkodás jövője ott is felmerült. A WTO belül a kereskedelmet torzító támogatások kérdése alapvetően meghatározza, és így ebben a kontextusban a közösségi agrárpolitika kérdése is felmerült, és valóban el is merték azt, hogy a közösségi agrárpolitika jelentősen változott annak érdekében, hogy kevésbé torzítsa a kereskedelmet, az úgynevezett leválasztott vagy elválasztott támogatás sokat segített. Ugyanakkor a fiatal gazdák támogatása más új kérdéseket is felvet. Vannak olyan tagállamok, a WTO-n belül olyan tagországok, akik szerint a jelenlegi támogatási szint túlzott, és a zöld doboz, illetve a kék doboz keretein belül adott támogatásokat megkérdőjelezik. A miniszteri konferencián Beszéltek még az illegális halászat, illetve a halászati támogatások kérdéséről is. Amikor megnyitották a miniszteri konferenciát, egyébként a szervezés valóban imponáló volt, ezt elmondhatjuk. A Buenos Aires-i nyilatkozatot tették a dél-amerikai országok a szabadkereskedelem, illetve a különböző kereskedelmi globális megállapodások mellett, és azt várják Amerikától például, hogy ezt nagyobb mértékben támogassa. Ez végül erre nem került sor. Amerika támogatja a WTO létét, de hát hogy milyen irányba haladnak a dolgok, ezzel kapcsolatban nagyon komoly agályokat fogalmazott meg Amerika képviselője. Ez akadályozta alapvetően a konkrét eredményeket elmondhatjuk, hogy sikertelenül zárod a Buenos Aires-i forduló, VTO forduló, komoly eredmények tehát, vagy döntések nem születtek. Ennyit. A program formális részéről voltak informális megbeszélések is Phil Buscar kiváló jelentést vagy beszámolót készített ez ügyben, akivel egyébként nagyon jó volt együttműködni Buenos Airesben. Ezt a beszámolót mindenki megtalálhatja a dossziájában. Az informális kapcsolatfelvétel nagyon hasznosnak bizonyult. Például a Mercosur kereskedő megállapodás kapcsán a, azzal a várakozással írekeztünk Buenos Airesbe, hogy valami eredményt elérhetünk ezen a téren, nos erre nem került. Uh, sor. Az argentin, brazil, uruguay, paraguay csapat részéről próbálták azt elérni, hogy valamilyen bejelentés szülessen. Az Európai Unió ugyanakkor szeretne megállapodni a Mercosur országokkal. Ez számunkra az Agriszak Bizottságban nagyon fontos. A COPA Kojeka, az ír, illetve a francia gazdák érdeképviselete szervei is jelen voltak Buenos Airesben a saját érdekeiket hangoztatva. Az, hogy a mezőgazdaság és a kereskedelem szétválaszthatatlan, ez megjelent Buenos Airesben, azt hiszem, hogy ez önmagában már hasznos és fontos volt. A WTO merre haladt tovább a jövőben? Nos, az Európai Uniónak az érdeke az, hogy erősítsük a WTO-t. Nyilván lesznek olyanok, akik gyengíteni próbálják a WTO keretet. India az élelmiszerellátás biztonság, illetve általában az élelmiszer ipar kérdése. Amerika miatt ez ügyben nem tudtunk eredményeket elérni. Tehát az WTO intézményi keretének, struktúrájának megújításával kapcsolatban is van bőven tennivalónk. Az Európai Unió részéről szerintem megvan az elkötelezettség erre. A Mercosurral kapcsolatos fejleményeket szorosan figyelemmel kell követni Természetesen kérdéseket és mm, mm, megfigyeléseket is szívesen vállalok az önök részéről. Én ezt az Agrár Szakbizottság szempontjából meséltem el. Remélem, hogy hasznos volt a jelenlétünk. Peter Sutherland eh, temetésén veszek részt a mai napon, aki VTO GATT nagykövetként szolgálta az Európai Uniót. Ő munkájának emlékét is annak szentelném, hogy ne feledkezzünk el arról az Európai Unióban, hogy hatékonyabbá kell tennünk a VTO-t, nem szabad hagynunk ezt meggyengülni. Most pedig a kollégák kérdéseit, kommentárjait szívesen várom. Tak, na pewno nie możemy tracić nadziei, a skutecznie działać. I miałbym też prośbę, że jeśli będzie... Nagyon remélem, hogy valóban hatékonyan tudunk majd együttműködni. A WTO kereskedelmi tárgyalások témájánál maradunk. A kereskedelmi bizottságban is fogunk erről beszélni, illetve itt az Agrészak Bizottságban. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy proaktívan járjunk el, és, és tényeket, érveket adjunk a kezükbe, hiszen csak így tudják figyelembe venni a véleményünket. Egyébként mezőgazdasági területen nincsenek tapasztalataik, tehát kézzelfogható bizonyítékokra, érvekre van szükség. Akkor kétek Hi, hello Mairead. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a beszámolót. A Mercosur tárgyalások során a Greenpeace számára kiszivárgott bizonyos információ a fenntarthatóságot illetően. Ah, hogyha a Mercosur keretében nem megfelelő környezetvédelmi szabályokat vesznek figyelembe, illetve nem tartják be ezeket, akkor ez nagyon is hátrányos számunkra. Ezen kívül ott van a vitarendezés kérdése, ez sem megvalósítható, és ezen kívül aggaszt bennünket a brazíliai erdő írtás kérdése, valamint az állategészségügyi problémák, a nem megfelelő növényvédőszer használat kérdése. Nem tudom, hogy a tárgyalások során ezek a kérdések mennyiben találtak védelmet, illetve mennyiben sikerült ezeket megerősíteni, megvédel, megvédeni, illetve mennyiben sikerült érvényesíteni a fenntarthatósági követelményt. Ezen kívül tudni szeretném azt is, hogy mi a helyzet azzal, hogy bizonyos civil szervezetek nem léphettek be Argentinába. Malmström biztos asszonyon is beszéltünk erről. Szeretném tudni azt is, hogy Mit gondol arról, hogy a WTO nem adott le vég, egy végkövetkeztetést, szerintem ez eléggé problematikus, illetve Szeretném tudni, hogy hogyan értékeli ezt a Brexit tükrében, mhm. hiszen a Brexit pártiak azt mondják, hogy rendben, akkor csak egy, egész egyszerűen áttérünk a WTO szabályokra. Sajnos el kell hagynom a mostani ülést, hiszen az ECON szakbizottságba kell áttérnem, de mindenképpen meghallgatom majd a beszámolót. Mindenkitől azt kérem, mondja az elnök, hogy kérdéseket fogalmazzanak meg, és tartózkodjanak a megjegyzésektől. Ich möchte mich auch ganz herz... Maria, én is köszönöm szépen, hogy képviselte bennünket, köszönöm, hogy ott lehettünk, és láttuk, hogy milyen fontos, hogy a WTO-ban az Agri szakbizottságként is jelen legyünk. A WTO tárgyalások számunkra mindig nagyon fontosak voltak az európai mezőgazdaság csak nyerhetne abból, hogyha nem külön mezőgazdasági megállapodásokat kötnénk mondjuk a Mercosurral, hanem a WTO keretén belül sikerülne ezt megkötni. Így a mi potenciálunkat érvényesíthetnénk, és nem torzulna a verseny. A cél az kellene, hogy legyen, hogy ne csak Ausztráli, Új-Zéland és Mercosur kapcsán egy saját kezdeményezési jelentést készítsünk, hanem a kereskedelmi, nemzetközi kereskedelmi szakbizottsággal tárgyaljunk arról, hogy hogyan lehetne elkerülni ezt, hogy Európa szepar külön bilaterális megállapodásokat kössön, ahelyett, hogy WTO keretében tenné ezt. Fontos, hogy a WTO tárgyalások ügyét előbbre vigyük, ebben részesedjünk, nem tudom, kérdezem az elnököt, hogy a <clears throat> Intával közösen megvitathatjuk-e ezen tárgyalási forduló eredményét, ahol még egyszer kidomboríthatnánk az Agri szakbizottság álláspontját. Pan poseł Rope, a my oczywiście o działania w tym zakresie nasz sekretariat. Köszönjük szépen. A titkárságnak is megadom majd a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Nagyon örülök annak, hogy a szakbizottságunkat képviselte meg Génisz asszony a VTO tárgyalások során, hiszen ez egy különleges terület. Különböző típusú támogatást kap a mezőgazdaság a világ különböző részén. A nemzetközi megállapodások rendkívül fontosak, ezt mindenképpen le kell szögeznünk. Azonban, amikor a szetáról beszélünk, akkor az igazságosságról, a méltányosságokról beszélünk, és nagyon fontos, hogy ezek a megállapodások mindenki számára előnyösek legyenek. Azonban Sajnos nem vagyunk biztosak abban, hogy az aláírt megállapodások, illetve szerződések, valamint azok, amelyek most a tárgyalóasztalon vannak, valóban kedvezőek lesznek el gazdálkodók számára. Felmerül az, hogy csak a kereskedelmi ágazat számára lesz ez előnyös, a mezőgazdaság számára nem az a kérdés is felmerült, hogy magasabbak lesznek a felvásárlási árak. Aztán ott van a versenyképesség kérdése. Amikor importálunk bizonyos termékeket, akkor, akkor nagyon fontos, hogy ezek ugyanolyan környezetvédelmi és technológiai követelményeknek tegyenek eleget, mint itt az Európai Unió. Különben a gazdáink kiesnek ebből a versenyből. Látjuk azt is, hogy vannak olyan országok, amelyek az energiát kívánják exportálni mindenféle környezetvédelmi követelmény betartása nélkül. Oda kell tehát figyelni a versenyképességre, az igazságosságra, a méltányosságra. Thank you. Uh, uh, happy New Year, uh, Mairead, and good luck in your... Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a beszámolót, illetve jó szerencsét kívánok az ír elnökséghez. Nézzük, ami a kifizetéseket illeti, a történelmi tényezők alapján összevetve ezt a zöld dobozos kifizetésekkel, ugye itt a, a cél az, hogy ne torzítsuk a, a kereskedelmet. A 2002-es esztendők a referencia esztendők, ezeket elfogadja a VTO, illetve hogyan gondolkodunk erről? Dziękuję, pan poseł Agniu. Murray, good morning, happy new year. Jó napot kívánok, boldog új évet kívánok, és köszönöm szépen ezt a kitűnő és kitűnően bemutatott jelentést. Egyszerű a kérdés. Felvette, felvetette valaki az antimikrobiális rezisztencia kérdését a vto n belül, hiszen a tagállamok a saját e, területükön próbálják akadályozni ennek az alkalmazását, de ugyanakkor az e, termékeket e, a piacra lehet vinni, import termékek beérkeznek a közös piacra. Ezzel torbizítva a piacot. Köszönöm szépen. Most pedig a Agri főigazgatóság képviselőjének, Kom úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, rövidre foghatom magamat. A bizottság csalódott, hogy az MC11 nem vezetett megfelelő tárgyalási eredményre. Nem volt ez meglepő, hiszen az oda vezető út, a Buenos Aires-i tárgyaláshoz vezető út már sejtette ezt. A bizottság megfelelő felkészültséggel ment Buenos ben a a közraktározás kérdésében is kialakított álláspontunk volt. Az EU vezető szerepét a WTO-ban elismerik, de nem sikerült megfelelő eredményt elérni, de legalábbis megakadályoztak, hogy az EU által húzott határokat átlépjék az eredmények. Tehát tartottuk magunkat az irány mutatásainkhoz. Ugyanakkor el kell gondolkozni azon, hogy hogyan lehet milyen további lépéseket lehet tenni. Azt is meg kell vizsgálni, hogy a mezőgazdasági kérdések tárgyalását hogyan lehetne folytatni, hogyan lehet új megközelítéseket alkalmazni, és a múlt eredményeire is építeni kell, például a Nairobi-ban elértekre. Úgy gondolom, hogy gyakran a múlt megmutatta, hogy néha negatív fordulat után jön a pozitív fordulat. A bizottság legalábbis kész arra, hogy konstruktívan eszmét cseréljen önökkel a VTO tárgyalások kérdésében, annak érdekében, hogy a mezőgazdaság érdekeit a legjobban meg tudjuk védeni, és így megfelelő nemzetközi kereskedelmi rendszert alakíthassunk ki. Köszönöm szépen! Lehet, hogy még egyéni képviselők akarnak kép- kérdéseket feltenni, vagy részletező kérdéseket akarnak feltenni, akkor ezeket a titkárságnak küldjék el e-mailben. Felipe úr egyébként abszolút érdek szakértője ennek a témának. Köszönjük meg Guinness asszonynak, hogy itt volt, talán még záró észrevételként. Igen, Filip Muszkár megfelelő um, tájékoztatást adott. Néhány észrevételt akarok adni. 164 országból áll a WTO, semmiképpen sem lephetett meg az, hogy nem volt könnyű a folyamat. Ugyanakkor a nehézség az, hogy a legnagyobb szereplők nem annyira kooperatívak, mint amennyire mi szerettünk volna. A bizottság észrevétele is ebbe az irányba mutatnak lehet, hogy valóban így van, először negatív fordulatra van szükség, hogy aztán kilendüljünk a nehéz helyzetből. Reméljük az idei év változást fog hozni. Ami a Mercosur kérdését illeti, a konferenciának nem ez volt a fő témája, hanem az Európai Unió delegáció számára volt ez egy tárgyalási téma. Farmacégekkel, NGO-kkal is tárgyaltunk a Mercosur kérdésére a normák igenis nagyon foglalkoztatják az Agri Bizottságot. Az a kérdés, hogy az európai normákat mindenki tartsa be, akkor, hogyha kereskedünk velük, megakadályoz védje tisztességtelen versenyt. A civil szervezetek tilalmáról pedig teljesen <clears throat> láttuk, hogy nem történt, nem volt tüntetés a, a, a az argentin tárgyalási helyszínen, nagyon békés volt a környezet, és a biztos az NGO-k szerepével kapcsolatos aggályunkat hangoztatta, illetve azt is, hogy be kell őket vonni az egész folyamatban. Ami pedig a WTO jelenlegi helyzetét, illetve a Brexit utáni helyzetet illeti, két észrevételem van. az Egyesült Királyságból jövő kollégák igenis figyeltek a Brexit után kialakulható helyzetre, mindenki ki van erre hegyezve. A VTO nem annyira erős, mint amennyire lehetne. Az Egyesült Királyság jelezte, hogy persze együttműködik majd a VTO, val de egy más napon, elnök úr, talán ezt a kérdést is megvitathatnánk a vámok, a kvóták, a piaci hozzáférés kérdéseinek kérdését. A WTO talán még nem is látja át, hogy milyen következményekkel járhat a Brexit. Vulner asszony a WTO fontosságáról beszélt, az ő észrevételeivel mélyen együttértek. Hiszem, a VTO nélkül kereskedelmi háborúk történnének, jönnének létre. Rübig úr a kereskedelmi ö, részről azt mondta, hogy a kereskedelmi háborúk általában a történelem során igazi háborúkhoz vezettek. Ezért bármilyen nehéz is, meg kell őriznünk a párbeszédet, és így kell megelőznünk a kereskedelmi háborúkat, és ez esetleg az igazi háborúkat. Felenegen kollégának annyit mondhatok, hogy a, egy új rendszerre állunk át. A történelmileg kialakított kifizetések rendszerét át kell alakítani, egy új, megreformált rendszerre van szükség, ahol a közjavak kérdését is tematizáljuk, és igazságosabbá tesszük a rendszert. A Green Box, a WTO Green Box-a, mm, ezzel kapcsolatban nem én kell, hogy szóljak, mm, ez a WTO belső ügye, de ők jelezték, hogy a különválasztott vagy a decoupled kifizetések nem öm, piac torzítóak. Egnyúrnak pedig azt mondhatom, hogy az által felvetett kérdést valóban taglalta a VTO, és ezzel foglalkoznunk kell. Még néhány záró észrevétel. Amikor a kollégák azt mondják, hogy az Intával együtt kell működnünk, abszolút a frakciónkban és a szakbizottságban is együtt kell működnünk. Az Intás kollégákat nagyon nyitott szelleműnek találtam a tárgyalások során. Éppen ezért fontos, hogy még hatékonyabban tudjunk a szakbizottságok között együttműködni, annak érdekében, hogy az Agri által kezelt kérdésekkel kérdések nagyobb jelentőséget kapjanak. Hiszen a kereskedelmi szakértők talán nem is ismerik a mezőgazdasági kérdést, már pedig a mezőgazdaságban dolgozó emberek száma erősen függ attól, hogy milyen kereskedelmi esélyekkel rendelkezik a mezőgazdaság. Fontos tehát, hogy a kereskedelmi szakbizottságban dolgozó kollégákkal együttműködjünk. Köszönöm hogy végezetül meghozták ezt a döntést. Azt hiszem, hogy hogy jó volt, hogy együttműködtünk már a múltban is az intás kollégákkal, és tegyük ezt a jövőben is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Lenne egy pár hozzáfűzni Valóban először is a kereskedelmi szakbizottsággal, a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottsággal való együttműködés, ahogy arra megint is asszony utalt, ez nagyon fontos. A második, a mi fontos, hogy a már aláírt, illetve az aláírásra váró kereskedelmi megállapodásokra befolyásra kell, hogy bírjunk. Mi az Európai Parlament, illetve azon belül az Agrárbizottság, hiszen agrárkérdésekre is nagyon komoly kihatással vannak ezek. A harmadik, amely tavaly is nagyon fontos kérdés volt, ez az élelmiszer lánc stabilitásának garantálása, amelynek fontosságát nem győzem eléggé hangsúlyozni. Tehát összefoglalva és lezárva, az ITRE és az IMCO, illetve az ENVI és más érintett szakbizottságokkal szorosan együtt kell megködnünk, hiszen ezek mind-mind kihatással vannak a mezőgazdaságra. Meg kell találnunk a módját, hogy ezek az egymást részben átfedő tárcával rendelkező szakbizottságok munkájukban együttműködjenek, és az egyik a másik területre kihatással legyen és lehessen. Mivel a reform kérdéséről indult vita, annyit hozzáfűznék, hogy Vasárnap hétfőn és kedden került megrendezésre egy nagy és fontos konferencia, azzal kapcsolatban, hogy 2020 után milyen nehéz pénzügyi helyzet vár ránk. Nagyon jó volt a részvétel, minden hely el elkelt, úgymond. Ennek a konferenciának a vég kicsengése meglepő módon eléggé pozitív volt. Ezt fontosnak tartom, mert a, terül, a vidéki területek nem csak kap kifizetésekből és támogatásokból, hanem a strukturális alapokból is részesülnek. Köszönöm Meginis asszonynak, hogy a technológiának köszönhetően csatlakozott hozzánk, és köszönjük a beszámolóját. Fontos téma ez, amelyre a jövőben még majd nyilván visszatérünk. A következő napi rendi ponthoz érkeztünk el. Az integrált mezőgazdasági üzem statisztikák. December 12-én került megrendezésre a következő, a legutóbbi triológus forduló. Megadom eh, a Dancsila asszonynak a szót, aki ennek a témának a felelőse, előadója, számoljon be arról, hogy hogy állnak a dolgok eh, agrárstatisztika ügyben. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. Szeretnék én is boldog új élet kívánni mindannyiuknak. Ahogy ezt ön is elmondta, sajnálatos módon nem sikerült megállapodásra jutni a legutóbbi plenáris ülésen Strasbourgban nem született megállapodás ebben a dosszében, amely korábban nagyon bonyolult és technikai jellegű volt. Most azonban a 12A cikk miatt, amely az adatvédelmet illeti, még bonyolultabbá vált a helyzet. Az intézmény közi egyensúly törékeny egyensúly miatt egész egyszerűen nem tudtunk megállapodni. Nagyon szigorúan körülhatárolt tárgyalási mandátumunk volt, és a tanács semmiféle elmozdulásra nem volt hajlandó, főként a 8-as és a 9-es cikk tekintetében kötötték a szeret a karóhoz. Azt hiszem, hogy azt elmondhatjuk, hogy a bizottság nagyon konstruktívan segítette a három oldalú tárgyalásokat, rugalmasan, megértő módon viszonyult ehhez a dossziéhoz mert ebben a témában sorban eh, rugalmasságra van szükség. A bolgár soros elnökséget arra kértük, hogy a tanácson belül a 8-as, 9-es cikket újra tűzzék napirendre, és világosá tettük, hogy mi addig nem vagyunk hajlandóak újra leülni a tárgyalóasztalhoz, amíg a 8-as, 9-es cikk ügyében eh, valami eh, elfogadhatót nem tesznek az asztalra. A 12A cikk, amely a személyes adatok védelmét érinti, ez a agrárstatisztika kérdésén túlmutató téma, ez mindenféle nem csak agráriumban gyűjtött statisztikákra kihatással van és lesz. Uh, Azt hiszem, hogy a kollégákkal a Libe szakbizottságban is konzultálni érdemes. Szerintem a általános adatvédelmi rendelet megfelelő eh, eszközöket biztosítunk számunkra. A tanács által javasolt 12A cikk szerintünk nem eh, szükséges. Szeretük volna az észt soros elnökség alatt lezárni ezt a kérdést, annak érdekében, hogy a spanyol, görög, eh, portugál kérésnek megfeleljünk a 2019-es évben már az új rendszert üzemeltethessék. Reméljük, hogy minél hamarabb lezárhatjuk ezt a dossziét, de nem minden áron akarunk megállapodni a tanácssal. Az álláspontunkból már sokkal többet nem vagyunk hajlandóak engedni. Köszönöm a kollégáknak, az előadóknak és a titkárságnak a segítséget, a kemény munkát. Szerettem volna eh, elmondani, hogy az Agrárszakbizottság az év vége előtt újabb győzelmet aratott, vagy újabb sikert könyvelhetett el. sajátos módon ezt most nem tehetem meg. Az észt soros elnökség átadta a stafétát a bolgár elnökségnek, már tavaly is figyelemmel követték ezt a munkát, és azt hiszem, hogy az észt kollégák eddig elért eredményeire építve minél hamarabb lezárhatjuk sikerrel ezt a dossziét. Köszönjük szépen Dancsila asszonynak, mondja az elnök, köszönjük a kemény munkát, köszönöm az asszisztensek és a titkárság segítségét. Hogyha valakinek kérdése van ezzel az egyébként technikailag igen bonyolult dossziéval kapcsolatban, akkor ne folytsák magukba. Dancsila asszony nyilván szívesen válaszol ezekre. Úgy látom, hogy senkinek nincs kérdése. További sok sikert az önök előtt álló munkához, Dancsila asszony. Amennyiben szüksége van a segítségünkre, akkor szóljon nyugodtan a szakbizottság ülésén bármikor szívesen napirendre tűzzük újra ezt a kérdést. Még egyszer köszönöm. És ezzel a hetes napirendi pontra ugorhatunk tovább. eszmecsere a Régió Bizottsága Természeti Erőforrások Szakbizottságának tagjaival a közös agrárpolitika jövőjéről. Nos, az EGSB és a Régió Bizottsága meg részéről érkezett vendégeinket szeretném köszönteni itt az Európai Parlament mezőgazdasági szakbizottságában. Elsőként a Régió Bizottsága részéről érkezetteknek fogom megadni a szót. A Természeti Erőforrások Szakbizottság elnökének fogom természetesen nem megadni elsőként adni a szót. Martikainen úrnak, aztán pedig Krósz úrnak, Adzopárti, Petersen, Logan, Stenson, Banasek urak mind-mind lehetőséget kapnak majd, hogy hozzászóljanak. Lássuk akkor, hogyan fog ez működni. Elsőként Martikainen úrnak adom meg a szót, hogy a Természeti Erőforrások Szakbizottság nevében szóljon hozzá, majd őt követi Kro úr, Guillaume Kro, aki maximum 10 percben szólhat hozzá, ezt követően a koordinátorok következnek, a mi koordinátorunk, illetve a régióbizottságnak a koordinátora kap 2-2 percet. Amikor a 2 perc végéhez közelednek, akkor integetni, majd kopogtatni fogok ezzel a ö, kis kalapáccsal. Elsőként Mártikányen úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! A Régiók Bizottságának NAT, azaz Természeti Erőforrások Szakbizottsága nevében szeretnék először is köszönetet mondani, hogy eh, idén már a másodjára látnak vendégül, illetve egymásra már két éve vendégül látnak bennünket, a, a, hogy beszéljünk a közös agrárpolitika jövőjéről, amely az unió szintjén az egyik legfontosabb téma lesz idén. Európa jövőjén belül, az Európai Unió finanszírozásának a jövőjén belül az agrárium különösen fontos szerepet játszik. A helyi és regionális politikusok véleményére úgy tűnik, hogy önök igényt tartanak és számítanak, amelyen, amelynek örülünk. Mi mindannyian az uniós polgárok képviselői vagyunk, mi magunk is eh, állampolgárok vagyunk, megpróbáljuk a ránk a szavazók által ránk ruházott felelősséget és tisztséget legjobb tudásunk szerint ellátni. Biztos vagyok benne, hogy önök is jelentős kapcsolatrendszerrel rendelkeznek helyi és regionális szinten, önök is ismerik a helyi regionális problémákat. Mégis úgy érzem, hogy mindazok a politikusok, akik a településeken, a mindennapokban végzik a munkájukat, is itt Brüsszelben hallathassák a hangukat. Ezért tartom olyan fontosnak itt ezt a mai eszmecserét. Általánosságban szólva az Európai Uniónak igen komoly kihívásokkal kell szembenézni. Gondoljuk csak a Brexitre, illetve hogy a Brexit a finanszírozásra milyen hatással lesz az unióval szembeni szkepszis terjedőben, globális felmelegedés, illetve általában a nemzetközi helyzet egyre bizonytalanabbá válik. A közösségi agrárpolitika az egyik legfontosabb szakpolitikai területe az Európai Uniónak, nem csak egy ágazat finanszírozásáról van itt szó, nem csak támogatásokról. Az élelmiszerellátás biztonsága, az élelmiszerbiztonsága, a fenntartható gazdálkodás, a foglalkoztatás, a gazdasági lehetőségek a vidéki területeken, az egészséges élelmiszer, a biodiverzitás, az éghajlatváltozás mind-mind kapcsolódó témák. Tudjuk, hogy a múltban milyen nehéz vidákat folytattunk ez ügyben, milyen nehéz a közösségi agrárpolitikát úgy alakítani, hogy azzal mindenki elégedett legyen. Mielőtt a részletekbe mennénk, szeretnék egy dolgot kérni önöktől az egyik legfontosabb összetartó ereje Európának a közösségi agrárpolitika, amely azt is biztosítja, hogy minden régió vonzó maradjon az emberek számára. Nem csak a gazdálkodók, hanem az agrár régiókban élők életét is e, befolyásolja. Azokét, akik az Európai Unió városi központjaitól távol élnek. Általában a a szociális társadalmi modellünk, illetve a kulturális örökségünk megérzésének is az egyik kulcsa lehet egy sikeres európai agrárpolitika. Aggodalommal figyeljük a következő kérdéseket. A hetedik kohéziós jelentésben továbbra is igen komoly fejlettségbeli különbségeket látunk a különböző vidéki területek között. A vidéken élők sokkal nagyobb eh, eséllyel kerülnek szegénységbe, mint a városban élők. Lemaradóban a vidék az euroszkepticizmus, illetve a szavazói viselkedés változása nyilván nem független ettől. A kohézió az európai alapszerződésekben lefektetett célkitűzés, mégis úgy érezzük, hogy az Európai Unió nem szentel elég figyelmet a lemaradásban lévő eh, régióknak. A strukturális alapok célja az, hogy a fejlettségbeli különbségeket csökkentse. A közösség európolitika jövője és Európa jövője szorosan összefüggnek. Nem csak a gazdaság egyik ágazatáról beszélünk, ez nem csak egy szektor, sokkal több, ez a mindennapi életünk alapja ezért ennek megfelelően kell kezelnünk a mezőgazdaság kérdését. Ennyi szerettem volna röviden elmondani, köszönöm szépen elnök úr. Köszönjük Márti Kájnen úrnak, most pedig az előadónak adnám meg a szót. Guillaume Cro parancsoljon a szó. Euh, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák, Jelentéstevőként szeretnék köszönetet mondani, hogy megkaphatom a szót itt a mai napon, és az ajánlásainkról szólhatunk, itt a helyi hatóságok, illetve az önkormányzatok részéről, hogy hogyan képzeljük el a, a kap jövőjét. A legnagyobb kihívás előttünk arra ösztönöz bennünket, hogy gondoljuk át a közös mezőgazdasági politikát, és igazságos, fenntartható, szolidáris politikát hozzunk létre a gazdák érdekében, a területek, illetve a fogyasztók érdekében megfelelő környezetvédelmi, szociális és területi, valamint nemzetközi legitimitásra van szükség, különben a kap jövője forró kockán. Nézzük, hogy mi is a helyzet. Azt látjuk, hogy a mezőgazdák, a gazdák nagy része veszteséggel értékesíti a termékeiket, és esetleg veszélybe sodolják saját munkájukat. Ez azt jelenti, hogy nagy eltérések vannak országokon belül, illetve a tagállamok között is. Ott van a környezetvédelem, az egészség, közegészségügy kérdése, és ez nagy mértékben, ezt nagy mértékben befolyásolja a termelési módszer. A mezőgazdasági termelés bizonyos régiókban koncentrálódik, és nagyon sokszor a termelési ár alatt exportálják a term- termékeiket a gazdálkodók, illetve nagy a verseny a harmadik országokkal. Nagyon fontos az is, hogy megfelelő szinten értékeljük termékeinket, illetve munkáj, munkánkat, elvégzett munkánkat, és megfelelő minőségű munkát végezzünk el, illetve termékeket hozzunk létre. Megfelelő rezilienciára van szükség, a piac szabályozására, annak érdekében, hogy hatékonyabbak legyünk a mezőgazdasági termelésben. Hiszen, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a fiatalok elfordulnak ettől a foglalkozástól, nem fognak foglalkozni mezőgazdasági tevékenységekkel, és nagyon jól látjuk, hogy mi a helyzet ebben a tekintetben az Egyesült Államokban. A decemberi konferencia során azt láttuk, hogy elkerülhetetlen az, hogy csökkenjen a, gazdák száma Európában, és valahogy ezzel a kérdéssel kell megbírkoznunk, hogyha a mezőgazdasági politika jövőjéről beszélünk. Ott van az omnibus szabályozás, amely egy rugalmasabb értelmezést biztosít a szabályozások területén az Európai Unióban, és úgy gondoljuk azonban, hogy ez nem lesz elegendő ahhoz, hogy a válságot kezeljük. Megfelelően kell értékelni a hozzáadott értéket, és be kell vonni minden érintett felet a tárgyalásokba, és ide tartozik a fogyasztó is. Ezen kívül oda kell figyelnünk a versenyhelyzet megfelelő kezelésére. Várjuk az Európai Bizottság javaslatait ezen a területen, hiszen a decemberi konferencia adatai figyelemre méltóak, hiszen nem megfelelően osztjuk el a mezőgazdasági értékeket. Azt látjuk, hogy 2012-ben a termelés mintegy 13 tagországra koncentrálódott. Oda kell tehát figyelnünk arra, hogy megfelelően változtassuk meg a mezőgazdasági szabályokat, illetve a kereskedelmi szabályokat ezen a területen. Ugye erről beszéltünk az előbbi téma keretében. Igazságosabb és szolidárisabb kereskedelmi kapcsolatokat hozzunk létre. Március 8-án ebben a témában lesz majd egy konferencia, és nagyon reméljük, hogy a megfelelő irányba haladunk majd ennek keretében. Aztán ott vannak a közvetlen kifizetések, hektárokra lebontva, ennek és meghatározták a plafonértékét. Ezen kívül a fiatal gazdákra szeretnénk központosítani, nem csak a nagy mezőgazdasági vállalkozásokra. Ezeket a célkitűzéseket azonban elég nehéz megvalósítani. igazságosabb mezőgazdasági politikát szeretnénk létrehozni, és ennek egyik eszköze a közvetlen kifizetésekben rejlik, erről beszélt az Európai Bizottság is. Ezen kívül oda kell figyelnünk a mezőgazdaságban dolgozókra, akik nagyon gyakran részmunkaidőben dolgoznak, nem megfelelő bérért és fizetésért, illetve nagyon gyakran illegális formában. Illetve végül azt követeljük, hogy megfelelően alkalmazzuk a kifizetéseket, és vegyük figyelembe a társadalmi, illetve a szociális helyzetet minden országban. Nagy éberségre van szükség, hiszen azt látjuk, hogy automatizálódik ez a terület, és ennek értek, értelmében oda kell figyelni a megfelelő döntéshozatali folyamatra, illetve arra, hogy hogy megfelelő információkkal felruházva hozzunk döntéseket. A biodiverzitás, illetve az éghajlat két olyan terület, amelyre nagy figyelmet kell szánnunk. A mezőgazdaság megfelelő szerepet kell, hogy vállaljon az éghajlatváltozás elleni harcban, illetve a biodiverzitás megőrzésében a piac szabályozásával, illetve egy megfelelő plafonérték meghatározásával a közvetlen kifizetések területén újra egyensúlyt hozhatnánk létre a mezőgazdasági költségvetésben, fenntartható, szolidáris és méltányos mezőgazdasági politikát folytathatnánk. Támogatni kell a technikai innovációt, a szociális innovációt, illetve a fenntartható kereskedelmi tevékenységeket. Organikus, bio és helyi termékekre van szükség. A közös mezőgazdasági politikán kívül nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a vidéki területekre az európai, különböző európai szakpolitikákban, hiszen a, vidékfe, a vidéki területek igényeit nem csak a mezőgazdasági politikával elégíthetjük ki, így átfogó fellépésre van szükség a vidéki területek megsegítésére. A strukturális alapokra kell támaszkodni, azonban itt a források csökkentek, szinergiára van szükség, illetve egy megfelelő vidékfejlesztési ütemterv kialakítására, amely segítségével a területi kohéziós politikák célkitűzéseit megvalósíthatjuk. A kap nagyon jól mutatja majd, hogy milyen ambícióval tekintünk a jövő Európájára. Igazságos, fenntartató és szolidáris politikára van szükség. Így lehet Európa is olyan, amely ezekkel az értékekkel dicsekedhet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ezt a kitűnőn megfogalmazott, az elnök mikrofonja kikapcsolódott. Most visszakapcsoltam. Mindenről a bizottság közleménye is szól. Ez a megközelítés nagyon fontos. Az Európai Unió meg kell, hogy védje azokat az értékeket, amelyek működése alatt a prioritásokat végrehajtani. A prioritások pedig a régiók fontosságát hangsúlyozzák ki. A régióknak, és így tudják megfogalmazni a saját céljaikat úgy, hogy ezeket aztán az Európai Unió szakpolitikájába is megjelenítsük akár az energiapolitika, akár az éghajlat célok területén. Tudást becsatornázzuk. Most eljöttek hozzánk, és a régiók bizottságának véleményét megismertették velünk. Gazdaságból élőket, a családi középvállalatokat szeretnénk támogatni, és biztosítani szeretnénk számukra, hogy a jövedelmük nőjön, És az is nagyon fontos, hogy a közös agrárpolitikáról szóló vitában ugyanakkor is, ugyanakkor ne feledkezzünk meg prioritásos célunkról, a magas minőségű, biztonságos élelmiszerre e, ellátás céljáról. A több éves pénzügyi terv kérdéséről is szó volt. Remélem, hogy itt a parlamentben hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az agrárköltségvetést megőrizzük. Én úgy gondolom, hogy nem, hogy csökkenteni nem szabad, hanem növelni kellene az agrárköltségvetést, és a kohéziós politikát is ki kellene bővítenünk, hiszen itt több forog kockán, mint, egy mező, mint a mezőgazdasági üzemek kérdése, nem a vidéki rendszere térségekben a szociális kohézió kérdése forog kockán, az a kérdés, hogy az emberek ott élhetnek még a saját területükön, falvaig van, a tanyákon akár megőrizhetik a régi szociális kapcsolatokat, vagy pedig az elidegenedett városokba kerülnek-e bevándorlóként. Örülök, hogy önökkel is együttműködhetünk. Előtt állunk új kihívások előtt állunk. A vidéki térségre kell koncentrálnunk, és a vidéki térségen és egyre csökken a gazdálkodók száma. Ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Ugyanakkor környezet kérdéséről is eh, elfeledkezünk, már pedig ez a másik nagy vesztese a, kör, a agrárpolitikának a biodiverzitás sarokba szorul, egyre intenzívebbé válik a gazdálkodás, a biológiai sokszínűség tehát öm, megszenvedi ezt, és a bizottság jelenlegi nyilatkozatában erről nem is beszélt. Hogan úr ködbombákat dobott be, különböző szép fogalmakat használt regionalizáció például. De hát mit jelent ez? Milyen konkrét eredményekre vezet ez? Ezt senki sem tudja. Tényleg kíváncsi vagyok, hogy Hogan úr aztán konkrétan mivel rukkol elő. Azonban aztól óvakodni kell, hogy a közös agrárpolitika egyre inkább egyéni nemzeti agrárpolitikák összességévé váljon, amelyet Brüsszel finanszíroz. Nem, ezt meg kell akadályoznunk Európa legnagyobb eredménye az, hogy az agrárpolitika valóban közös, és persze a regionális döntéseknek teret kell adni, de mégis a közös célokat a figyelem terébe kell helyezni. Még egy szempontot ki szeretnék emelni, mégpedig azt, hogy a gazdálkodók egyre kevesebb hat, ö, hatalommal rendelkeznek, tárgyalási erővel rendelkeznek a kereskedelmi láncokkal szemben. A bizottságnak ezt a kérdést egész egyszerűen taglalnia kell, nem szabad megfeledkeznünk erről. Persze, az export nagyon fontos, de gyakran megfeledkezünk arról, hogy a termelők ki vannak szólva. Köszönöm szépen. Röviden arra, amit Heisling kollega mondott, vannak vagy az észak és a déli tagállamok között. Persze, létezik a közös, és hát fontos a jelző a közös agrárpolitika, hiszen egy közös piacon élünk, de a kap, a közös agrárpolitika eszközeit a régiók, illetve az államok specifikus hely tulajdonságot hangsúlyozzuk, akkor ezzel egyetértek, de nem szabad megfeledkeznünk a különbözőségről sem az egység mögött. Vegyük például a tejtermelést Franciaországban, Lengyel, amikor ilyen dokumentumot olvasok. Azt, hogy abban hihetnek önök, hogy egy ilyen csodás világot lehet képíteni, hogy minden jól működik, ahol például a kifizetéseket a mezőgazdasági munkából élőre lehet definiálni. Hát hogyan lehetne ezt definiálni, kérdezem hogyha például mondjuk valaki munkából élőre lehet definiálni. Hát hogyan lehetne ezt definiálni? Kérdezem, hogyha például mondjuk valaki az első pillérből ezt nem lehet megoldani, az első pilléres kifizetések ráadásul bürokratikus rémálomnak tekinthetők, remélem mi hamarabb ennek véget vetünk. Van itt engedélyezik. Azt gondolom, hogy nagyon aggasztó az a megközelít kollégám. Megvizsgáltam ezt az anyagot, és ezért először is a régiók bizottságának köszönetet szeretnék eh, mondani, hogyha pénzekhez való hozzáféréshez. Én, mi, zöldek úgy gondoljuk, hogy a közpénz csak a közszolgáltatások, a közjó gyarapításáért lehetsen kapni. Pénzekhez való hozzáféréshez. Én, mi, zöldek úgy gondoljuk, hogy a közpénz csak a közszolgáltatások, a közjó gyarapításáért lehetsen kapni. A forintokkal olyan mezőgazdasági tevékenységet támogatunk, amely az éghajlatváltozási éghajlatváltozás számára kártékony. Például a peszticidek alkalmazása tekintetében egy német tanulmány arról szól, hogy 70%-kal csökken. Nem Be kell majd venni. Köszönöm szépen. Az opaladi úr. Kap elsősorban is a gazdálkodók helyzetét kell, hogy megerősítse a piacon annak érdekében, hogy további gazdaságok zárják be. Nem a közvetlen kifizetések terhére történnek a kit- kiterjesztések, és a tagállamoknak pedig biztosítani kell, hogy az első private és public management eszközök bevezetésével. Erre azért is szükség van, hogy a, gazdák, hogy a gazdasági tevékenység haték, tejtengert és vajhegyeket teremtsünk így meg a raktárakban. A túl nagy bürokratikus terhek ráadásul Végpontja itt a harmadik államokkal való szabadkereskedelmi megállapodások során figyelembe kell venni. Köszönöm a figyelmüket, és a jövőben is örömmel működünk. Önökkel együtt köszönöm. Petersen. Köszönjük szépen, Petersen elnök úr. Elengedhetetlen rája. A de regul, tehát a szabályok csökkentése, a szabályok számának csökkentése, a liberalizáció, ha úgy az úgynevezett környezetbarát intézkedések egyáltalán nem biztos, hogy meghozzák a kívánt eredményeket. Szükség van a kap reformjára, hogy valóban fenntartható legyen az agrárpolitika, és az éghajlatváltozással kapcsolatos céljainkat is valóban szolgálja. Ehhez a helyi és regionális önkormányzatok ra is komoly szerep hárul. Már csak azért, mert ők vannak a helyszínhez legközelebb, ők tudják, ismerik a társadalmi, gazdasági és környezeti valóságot. Ezért fontos az, hogy ezek a települési önkormányzatok ö, nagyobb szerepet kapjanak ezen intézkedések végrehajtásában. Simplen ha lokale, ökológiske a sæsonvarer på De vil vide... A helyi fontos, hogy a eh, helyi termékeket eh, fogyasszák minél nagyobb számban. Azt hiszem, hogy ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy a fogyasztók számára valós élmiszer biztonságot garantáljunk. Köszönjük szépen, mondja az... Köszönöm szépen, elnök úr! A közösségi agrárpolitika jelenlegi formájában egyszerűen nem megfelelő Nagyobb fokú innovációra, illetve egyszerűsített környezetbarát szabályokra van szükség. Arról nem is beszélve, hogy egyenlő játékszabályok kell, hogy vonatkozzanak mindenkire az Európai Unión. Igenis megvalósítható, de csak akkor, hogyha felelős gazdálkodást biztosítunk, ugyanakkor ezen a téren nagyon lassú a javulás. A, mint mondtam, egyenlő szabályok kell, hogy alkalmazkodjanak, illetve ha egyenlő szabályokat kell alkalmaznunk mindenkire, ezt még egyszer hangsúlyoznom kell. Harmadsorban könnyebbé kell tenni a kis gazdák számára, hogy a támogatásokhoz hozzáférjenek, ugyanis a jelenlegi elrettenti a gazdákat a támogatásokért való ö, azt hiszem, hogy a társfinanszírozás nehézség, illetve a túlzott administratív teher a kisgazdákra aránytalanságra, ezért nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk 2020-t követően. I put forward uh, my own uh, initiative opinion on the Saját uh, jelentést készítettem az intelligens települések, falvak témájában vannak a városoktól és egyre nagyobb ez a különbség részben azért, mert a nagy városokra koncentrálódik a tőke, miközben a vidéki terület e, foglalkoztatási lehetőségeket, illetve különböző szociális szolgáltatásokat egyre nehezebben tudnak biztosítani. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy az agrárterület. Remélem, hogy az Európai Bizottság kezdeményezései javítják a helyzetet, célzott intézkedésekkel fenntarthatóbbá, élhetőbbé teszik a vidéki területeket. Ugyanakkor ez önmagában nem elég. A bizottság javaslatai nem elég ambíciózusok. A slatunkat, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatunkat vegyék figyelembe. Eddig ez konkrét vállalásokat eh, nem hozott maga után. Azt szeretnénk, hogy ha a régiók bizottságának a második nyilatkozata nem csak írott malaszt maradna. Észak-nyugat Írország képviselőjeként, hogyha meg akarunk nyitni egy fejt, akkor egy óra múlva töltődik le, a fájl is nyílik meg. Ez nem megy így, ugyanolyan szolgáltatásokat, például számítást, hogyha meg akarunk nyitni egy fejt, akkor egy óra múlva töltődik le, a fájl is nyílik meg. Ez nem megy így, ugyanolyan szolgáltatásokat, például számítástechnikát, illetve internetsebességet várunk vidék vidéken is, mint a városokban. Enélkül modern gazdaság és mezőgazdaság nem elképzelhető. A széles sávú internetfejlesztésre van szükség, arra nem is beszélve, hogy ehhez kisebb projekteknek kell társulni. Azt javaslom, hogy az információt egymással szembeállítani a városokkal és a falvakat. Az intelligens városok és az intelligens falvak szerintem nagyon is összeegyeztethető és egymást kiegészítő kezdeményezések lehetnek. Azt hiszem, hogy a, nem szabad szembeállítani a városlakókat a, a vidéken élőkkel, mert egymástól meghatározzuk. Egyenlő szereplők kell, hogy legyünk. Például az innovációs broker szerep hárulhat ránk, elvihetjük ezt az innovációt a vidékre, ahogy ezt már Írországban meg is próbáltuk. Végezetül, elnök úr, egy olyan ezzel az információ cserével elérhetjük ezt a célt, és remélem, hogy ezt minél hamarabb megteszik. Köszönöm. Dziękuję pan Banaszak. Banaszak, kollega. Szanowni posłowie, drodzy... Köszönöm a szót, elnök úr. Jó, azt látni, hogy az EGSB, az RB és az EP szakpolitikusai egy teremben ülve folytatnak eszmecserét ezen kérdésben. Fettem, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kap a rugalmasság az Európai Bizottság közleményében ebben a közleményben is kimondják, hogy túlságosan konkrétak, túlságosan specifikusak a jelenlegi szabályok, nem lehet őket a helyi feltételekhez igazítani. Hogy a Szikerszki úr is elmondta, a mezőgazdaságban is vannak komoly különbségek a különböző régiók között. Fontos, hogy annak egy felügyeleti szerepe kellene, hogy legyen. Nem szabad, hogy az egyes tagállamoknak diktátumokat adjon ki az Európai Bizottság, mert egész egyszerűen nem ez a szerepe. Továbbá meggyőződésünk, hogy a két pilléres struktúrát meg kell őrizni a közösségi agrárpolitikában. Ebben kivételesen egyetért nem szabad, hogy a transfer csak egy irányba működhessen. És végezetül, elnök úr, még egyszer kérjük hangsúlyozottan, ne bonyolítsák túl a közösség agrárpolitikát, minél egyszerűbb, annál hatékonyabb lesz majd. Regionális szinten minden nap látjuk a túlzottan komplikált szabályok hatását. Ezt Köszönjük. Köszönjük szépen, kollega. kicsit szigorúbb leszek a kollégákkal a hozzászólási idő tekintetében, Ropé úr. Köszönöm, elnök úr, kedves bizottsága nevében érkezett kollégák véleményét érdeklődve hallgattam. Én magam is korábban polgármester voltam, ezért azt hiszem, hogy én valóban tudom, mennyire fontos odafigyelni az önök javaslataira, véleményére. Sok ügyben láthatjuk, hogy alapvetően egyetértünk az igazi kérdőr 20 követően, amely minél több várakozásnak megfelel. A fiatalok elfordulnak a mezőgazdaságtól. Ezt egyébként mi is látjuk, beszéltünk is róla a mai délelőtt során egy külön napirendi pont keretében. Ezért kell már most komolyan elgondolkodnunk azon, hogy mi lesz 2020 után. A tagállamok kezében van a kifizetésekkel kapcsolatos döntések eh, hatásköre, több mint 50%-ban. Az tagállami hatáskör, hogy eldöntsék, hogy ebből a eh, döntéshozatából mennyit eh, delegálnak helyi vagy regionális szintre a lemaradásban lévő régiókba kell, hogy jusson a strukturális támogatások legnagyobb része, hiszen a, pontosan ez a célja a kohéziós politikának. Sajnálatos módon ezen régiók tényleg csak vegetálnak, reméljük, hogy az újabb döntéseinkkel segíthetünk ezeken a régiókon. Ehhez persze együttműködésre van szükség az agráriumban. Gracias, Grandine. Ennek az egyik legfontosabb összetevője az, hogy a kifizetési lánc ö, egyszerűbb ö, legyen, illetve hogy tisztességesebb legyen. Olyan kis kifizetésekről beszélünk, hogy a végén az agráriumba alig csöpög valamennyi pénz, valahogy elkopik útközben. Ez alig elég a túléléshez minél rövidebb kell, hogy legyen az élelmiszerlánc, erről sokszor beszélünk, ugyanez igaz kell, hogy legyen a lánc alattára is. Köszönöm szépen ezt a vitát. Úgy gondolom, hogy a régi régiók bizottságának tagjai, akik az önkormányzatokat is képviselik, az önkormányzatok szempontjait is képviselik, igenis részt vesznek az agrárpolitika végrehajtásában, a gazdaság csak sikertelenség története volna, a vesztesek története volna. Úgy gondolom, hogy ez nem írja le a valóságot. Európában nagyon sok olyan gazdálkodó van, akik joggal és helyesen megfelelő pénzt is keresnek. Másrészt, hogyha ezt állítanak, azt állítanak, hogy a kap 55 éve alatt a zsákutcába szorítottuk a mezőgazdaságot. Ez sem igaz. Azon kell tehát gondolkodni, hogy hogyan lehet javítani a mai agrárpolitikát, hogyan lehet változtatni rajta, és nem kell Kolumbusz tojását újra kitalálni. Persze az első pillérben van mit javítani, biztosítani kell, hogy a középgazdaságok modelljét, a családi gazdaságok modelljét támogassuk. Azt látjuk ugyanakkor, hogy az elmúlt években képviselőjével értek egyet a tekintetben, hogy erős második pillére van szükség. A vidéki térség nek élhetőnek. a fiatal mezőgazdálkodók helyzetéről beszéltünk, és arra jutottunk, hogy egyrészt a megélhetés biztonságát meg kell teremteni, másrészt élhető vidéki térségekre van szükség. Gyakran azt halljuk, hogy a második pilléres pénzek, második pilléres támogatásoknak hány százaléka jut el konkrétan a gazdálkodóhoz. Nem szabad ilyen eh, megérzés szerinti ítéleteket mondanunk, vizsgáljuk ezt ki, és hivatkozunk ezen. Megérzés szerinti ítéleteket mondanunk, vizsgáljuk ezt ki, és hivatkozunk ezen tanulmányra. Köszönöm. Köszönöm, Andrew képviselő. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani. A reform modelljáról beszélünk, és azt hiszem, hogy ez az a pillanat, amikor javaslatokat kell megfogalmazni, illetve nagyon fontos kérdéseket kell körvonalazni. Úgy tűnik, hogy az élelmiszer innovációra van szükség, lépnünk kell, ahogyan többen is elmondták. Ez pedig azt jelenti, hogy reformokat kell foganatosítani, méghozzá bátor és merész reformokat, amelyek meghaladják az eddigi 2014-2016-os kereteket. Óriási kihívás. Ez pedig, és ez is erről is szólt az önök jelentése, ez pedig a, az, hogy a gazdálkodókra kell odafigyelnünk, különösen a fiatal gazdálkodókra, a bevételüket kell valahogy biztosítani. Ez pedig azt jelenti, hogy megfelelő szabályozás magában nem oldja meg a helyzetet. Gondoljunk csak a tejválságra, ez nagyon jól mutatta, hogy a, a piac nem oldja meg önmagában a helyzetet, tehát megfelelő szabályozásra van szükség. Ezért helyzetet, tehát megfelelő szabályozásra van szükség. Ezért nagyon fontos az önök által megfogalmazott javaslat, hiszen így megfelelően léphetünk föl, megfelelő irányba a kontraciklikus folyamatokkal szemben. Ez az az ágazat, így megfelelően léphetünk föl, megfelelő irányba a kontraciklikus folyamatokkal szemben. Ez az az ágazat, orvosi hálózat vagy internet. Fenegen orvosi hálózat vagy internet. Fenegen nyegéről beszélünk, és ezt nem szabad, nem szabad erről hogy Hogyha ma ettünk már, akkor ezt egy gazdálkodónak, egy gazdának köszönhetjük. Azonban a gazdákról val évente 11 millió euróval többet termelhetnénk, ez pedig volna az előző mezőgazdasági politika keretében segíthettük volna a helyi szolgáltatókat, mindenkit egy-egy adott területen, egy-egy adott városban, és ilyen döntéseket hoztunk Írországban, de sajnos nagyon is szkeptikusan tekintek, hogyha ezen változtatni akarunk a jövőben, akkor politikai döntést kell hoznunk Írországban. Ki repked magánrepülőkkel, kiket akarunk támogatni, ezeket, vagy pedig a helyi gazdákat az, az ember könnyű megoldásra jutottunk volna, a megoldás pedig a kezünkben van. Köszönöm, Bogovics sor következik. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, hogy lehetővé tette a különböző intézmények közötti együttműködést. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Régiók Bizottsága, az EGSB, illetve az Európai Parlament együttműködhessen, hiszen és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Régiók Bizottsága, az EGSB, illetve az Európai Parlament együttműködhessen, hiszen nagyon fontos közös elképzeléseink vannak, gondok itt a kettes és a hármas pontra, magasabb életminőséget szeretnénk biztosítani, illetve a vidék fejlesztésére összpontosítunk. A mezőgazdaság rendkívül fontos, hogyha kellő mennyiségű élelmiszert kívánunk létrehozni, illetve megfelelően van szükség. Ez pedig benne van a kapban már, nem szeretném tehát ezt megismételni. Különböző megoldásokat kell kialakítani a különböző ökoszisztémák számára, ami azonban nagyon fontos, megfelelő forrásokra van szükség, illetve biztosítanunk kell ezek megfelelő eloszlását. Nem a kisebb és a nagyobb szereplőket kell egymással szembeállítani, hanem megfelelő körülményeket biztosítani mindenki számára, ez az egyik legnagyobb kihívás. Ezen kívül fontos az is, hogy az élelmiszerláncon belül nagyobb profitra tegyünk szert, nagyobb profitot termeljünk. Azok a gazdák, akik alapvető termékeket hoznak létre, egyre kevesebbet termelnek évről évre, és ennek a hátterében az új technológia áll. Megfelelő infrastruktúrát kell kialakítani a vidéki területeken, gondolok itt a szélessávú internetre, illetve a megfelelő marketing megközelítésekre, annak modernizálására, illetve az idősek gondozására is. Az idősebb generáció gondozásakra hiszen így fejleszthetjük csak a vidéki területeket, és figyelem. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a Régiók Bizottságának és az EGSB-nek, hogy az eszmecserénket jelenlétükkel és véleményükkel gazdagabbá teszik. Azt hiszem, hogy valóban van különbség a vidéki és a város között, de hát a városok között is nagy különbség van, tehát nincs könnyű megoldás, nem akarok durán fogalmazni, de igazából olyan, mint hogyha egy kívánságlistát hallgatnék. Emlékeztet ez azokra a napokra, amikor itt még nem volt társ jogalkotási hatáskörünk, és nem volt igazán komoly hatalmunk ezen a téren és tényleg, mintha csak kívánságlistákat ismételgettünk volna. Az a gazdálkodás az igazából egy szakma, vagy, vagy sem? Hogyha nincs agráripar, egy hiteles, jól működő, nyereséges agrárélelmiszeripar, akkor egyre többen vándorolnak majd vidékről a városokba, egész egyszerűen, mert az élet színvonalukat, életminőségüket szeretnék javítani. Ez elkerülhetetlen. Ez egy komoly probléma, amivel foglalkoznunk kell. Egyébként lesz is ma délután ezzel kapcsolatban meghallgatása. A költségvetés jövője határozza meg a közösségi agrárpolitika jövőjét is, hiszen attól függ ez majd, hogy eh, tehát, hogy mennyi pénzünk lesz agrártámogatásokra, ez alapvetően meghatározza majd a mozgásterünket. A különböző növényvédőszerek eh, koktéljáról eh, vagy elegyéről beszélnek, de konkrétumokat eh, ezen belül nem látunk. Azt is láthatjuk a bizottság közleményében, a 61-es bekezdésben, hogy a közbeszerzések a tömegétkeztetés terén a helyi beszállítókat helyezzék előnybe. Hát szép dolog, de hogyan fog ez uniós jogszabályba vésve megvalósulni? Köszönjük szépen, Petira asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a régiók bizottságának, illetve az EGSB-nek, hogy hozzájárulnak ehhez a vitához. Azt hiszem, hogy eh, az Európai Bizottsággal is, hiszen így lehet a közösségi agrárpolitika jövője is eh, jobb viselkedés, illetve a időben történő kifizetés tekintetében már hoztunk ki a számára. Emellett munkahelyeket biztosítanak saját maguk, a családjuk és mások számára, illetve ezzel szára kötődik az agrárium más ágazatokhoz. 22 millió munkahelyet teremtettek a gazdák. Ezért világos, hogy mennyire fontos ez az térként magunk elé. Nos, azt, hogy kevésbé legyen kisebb legyen az administratív teher, kevésbé legyen bürokratikus az egész eljárásrend, illetve hogy ne a nagy konglomerátumokat, hanem a kis családi gazdaságokat hozzuk helyzetbe. Enamikussá tenni a vidéki gazdálkodást, akkor bizony meg kell hoznunk az intézkedéseket ahhoz is, hogy mindezt vonzóvá tegyük a fiatalok a fiatal téma előadójaként, muszáj megemlítenem a nősek Euh, nehéz összefoglalni minden elhangzó dolgot, de azért talán egy-két reakciót, ha megengednek az eddigi hozzászólásokra. Természetesen euh, euh, Nehéz összefoglalni minden elhangzó dolgot, de azért talán egy-két reakciót, ha megengednek az eddigi hozzászólásokra. Természetesen különbségek a régiók, a tagállamok, a hagyományok, a helyzet között, ezért a PAK újra nacionalizáció, tehát újra tagállami eh, hat Mi egy olyan közösségi agrárpolitikát szeretnénk, éppen nacionalizálják a kapot, akkor ezzel elárulnánk a régiókat. Itt van számos kérdés, ami ehhez kapcsolódik, például az élelmiszer. Ami igazán fontos, hogy az agrártámogatásokat ne csak például a környezetvédelmi szempontokhoz, hanem való anyagokat a mezőgazdaságban, és az innovációban a régióknak nagy... rapport, rapport A régiók bizottságában kész készítettük ezt a jelentést, amit a tagok többsége is van, eh, de ahogy André úr is elmondta, az újságban a fiatal gazdákra a mai eh, modellben a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság között szorosabban szorosabb kapcsolatot teremteni, hiszen a különböző állérdést is figyelembe kell vennie. Ami az egészségi, egészségügyi, illetve környezetvédelmi szempontokat illeti, ugye tudjuk, hogy ilyenfajta kondicionálban az élelmiszerekhez, a mezőgazdasági termékekhez egyre fontosabb, ez főleg e-, Európában. A nemzetközi kereskedelemre nagyon könnyen előfordulhat, hogy a saját maguk által termelt árukat nem tudják eladni. Itt valamit tenni. Well, uh, chairman, I... Nos, elnök úr, meg szeretném köszönni itt ezt a vitát. Örömmel láttuk, hallottuk, hogy a mi jelentésünkben és a mi vitánkban felvetett kérdések, ugyanazok a kérdések, amelyekkel önök itt az Agri Szakbizottságban is foglalkoznak. Biztos vagyok benne, hogy jól együtt tudunk majd működni a jövőben, és örömmel láttuk Szikierszki elnöküket nem egy rendezvényünkön, remélem, hogy a jövőben is együttműködünk majd. Köszönöm szépen az idejüket, a figyelmüket, meg vélem. Hölgyeim és uraim! Most pedig tovább megyünk. A munka nem ért még véget. Többek között a több éves pénzügyi terv kapcsán megfogalmazott véleményről. Májusban az Agri főigazgatóság ezzel kapcsolatban egy jogalkotói, jogalkot, jogszabály tervezettel áll majd elő. Egyszerűen szóval a munka nem ér véget. Folytatjuk a munkát, és együttműködünk. Köszönöm az egyes szekciók képviselőit, akik eljöttek. Önök azok, akik az európai szintéren leginkább hangot adnak az önkormányzatok, a régiók érdekeinek, és ilyen módon önök állnak legközelebb a gazdálkodókhoz. Minnyájukat, minnyájunkat, hogy tartsuk fenn és ápoljuk a kapcsolatot az Európai Parlament um, és a Régiók Bizottsága között. Um, ráadásul önök a helyhatóságok szintjén is vegyék fel a kapcsolatot az ön. Sok mindent hallottunk Juncker bizottsági elnöktől a mezőgazdaság finanszírozásáról, és így reményteljesek lehetünk, hogy um, a kap jövője, amely kap új feladatok előtt, tezni kell, hogy hogyan lehet új eszközöket találni az új célok megvalósítása érdekében. Köszönöm mindenkinek, most pedig folytatjuk a vitánkat, ugyanis most az Európai Gazdasági Szociális Bizottság mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezet. Üdvözlöm a harmadik csoportból, a vegyes érdekek vagy vegyes csoportból. Ő egyebiránt a Possible Reshaping of the CAP, a KAP lehetséges újra kialakításának véleményének szerzője. Üdvözlöm ezen felül Jarmila, az élelmiszerágazat és a mezőgazdaság jövője véleményt jegyzi, Péter Schmidt pedig a második csoportból, a munkavállalók csoportjából csoportját képviseli, ő pedig egy, szintén egy véleményt jegyez, a civil társadalom hozzájárulása egy átfogó élelmiszerpolitika kialakításához. Aztán Brandon Burns-t is kérem, a NOT szekció elnöki Brian úr 7 percet kap, majd Dubrovska asszony, ö, nem, Brian úr 7 percet kap, aztán Dubrovska asszony és Brian úr pedig. Uh, thank you, Chairman. And... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a meghívást. Az EGSB, az Európai Gazdasági Szociális Bizottság hús marhákat tartok, állattartó vagyok. Tehát azt kell, hogy mondjam, a kap modernizációja vagy átalakítása figyelembe kell, hogy vegye azt, hogy a fenntartható család millió munkahely függ a kaptól, és még egyszer mondom, 500 millió állampolgárt biztos látunk el ellátás támogatások, valamint a generációváltást szolgáló támogatások tartoznak, valamint a kitett, egy nehéz helyzetben lévő ENSZ fenntartható fejlesztési céljai, a COP21, illetve a Párizsi klíma megállapítások céljai, valamint a piaci volatilitás az 500 millió állampolgár számára. A közjavak a környezetvédelem az általános környezet fenntartásához, védelméhez, a greening, a kizöldítés persze nagyon fontos célt szolgál, de ugyanakkor itt a képen láthatjuk, hogy a talajvíz, a felszíni folyamok, vagy a különböző területek védelme is a mezőgazdaságból élők egyik feladata. Az egyik fő problémája a COP, megállapod, a COP megállapodás óta abban rejlik, hogy hogyan lehet a közvetett kifizetéseket úgy felhasználni, hogy az éghajlal használni, annak érdekében, hogy a gazdálkodók minnyájunk számára hasznot hajtsanak. Az egyszerűsítés nagyon fontos, a modern technológiák fel, hogy cashflow pénzforgalmi problémákat hozunk létre, hogyha az ellenőrzés után a következő évre görgetjük át a kifizetéseket. Kialakított vélemény ugyanakkor a kelet-nyugati támogatási különbségek, valamint a plafonok bevezetésének kérdését is felveti tarthatóság nem szerepelhet egy mondatban, hogy csak egy példát mondjak a jogszabályok problémás voltáról. A... Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, tisztelt uh, elnök úr hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit. Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek a mai napon, és így január elején nézesztendő lesz mindannyiunk számára túlélést hoz, és a lehető legjobb ényét. Brian ennek lényegét már tulajdonképpen összfüggünk a mezőgazdaságtól. 7 millió gazdaság éle. Nem csak a gazdaságok méretére kell összpontosítanunk. A gazdaságok 48%-a család, 28%-át adják a termőterületeknek, és a kifizetéseknek mindössze csak 32 területeket, és, és kevés közvetlen kifizetésből részesülnek. Nagyon fontos, hogy megfelelő körülményeket biztosítsunk minden típusú gazdaság számára. A közleményben van egy kiváló mondat, amely a kicsi és a nagy, a kelet és a nyugat, az észak és a dél egyenlőségét, illetve egyenlő lehetőségeit emeli ki. Ugyanígy ezt kiegészíteném az idős és a fiatal generáció egyenlő esélyeivel. Nyitottan az bizonyos, hogy egyetlen politika nem old meg minden problémát. A kap egyik ezeknek a politikáknak. Minden uniós politikának kapcsolódnia kell a mezőgazdasághoz, ezért ez olyan, mint egy tévesszük a nagy képet, az összképet kell szem előtt tartanunk. Remélem, hogy ez az új átgondolt, átdolgozott politika mindenki számára működőképes lesz. Köszönjük! Köszönöm szépen, elnök úr! Én is köszönöm, hogy meghívtak, és eszmét cserélhetünk önökkel. Én magam a fenntartható élelmiszerrendszerek állandó tanulmányozó csoportjának elnöke vagyok a, az EGSB-ben, és feladatom az, hogy az élelmiszerrendszerek fenntarthatóságának kérdéséről beszéljek. Itt ma. Ma már többször beszéltek erről a helyzetről, arról a helyzetről, hogy nem kell mindent újra kitalálnunk bár, de ugyanakkor az élelmiszerrendszerben az élelmiszerrendszer nem olyan jól működik. Felmerül a kérdés, egyáltalán rendelkezünk-e élelmiszerrendszerrel? Mi úgy gondoljuk, hogy létezik élelmiszerrendszer, de nem létezik átfogó élelmiszerrendszer az európai élelmiszerrendszert különböző szereplők határozzák meg, de az Európai Unió nem kellőképpen létezik agrárpolitika bár, de nincsen átfogó, holisztikus megközelítése az élelmiszerrendszerek kérdésének. Pedig többen beszéltek arról, hogy erre szükség van. Hogyha megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy a helyzet Európában igen töredezett, fragmentált. A vélemény, amelyet én jegyezhettem, egy meghallgatáson alapult, és hat különböző nagy főigazgatóság képviselői voltak jelen a bizottság részéről. Ez is azt mutatja, hogy mennyire fragmentált a helyzet az élelmiszer ágazat területén. Úgy gondoljuk, hogy átfogó megközelítésre van szükség. Bild von einem Tempel kurz darstellen. Egy, egy templom építményt, mint metaforát fogok használni. A templom öm, tetőszerkezete maga az, az élelmiszerpolitika, és a templomot a különböző oszlopok tartják fenn. A tetőt kvázi. Melyek ezek az oszlopok? A közös agrárpolitika, ez magától értetődő, aztán egy kiegyensúlyozott vidékfejlesztés, azután a fenntartható élelmiszer feldolgozás kérdései ilyen tartó pillérnek tekinthetőnek tekinthetők, ide tartozik a körforgásos gazdaság, aztán a környezetvédelem kérdése is egy ilyen pillér, az oktatás, képzés, a kereskedelem és a közlekedés szállítás jelentik azokat a pilléreket, amelyek ezt a közös tetőszerkezetet a holisztikus um, élelmiszergazdaságot tartják fenn. A, úgy gondoljuk, hogy ezek tagállamok elkezdik, hogy új rendszereket vezessenek be. Ez pedig oda vezet, hogy 28 különböző rendszert alakítanak mi. Például Franciaországban ENSZ az élelmezés évtizedét hirdette ki. UN. Äh, az ENSZ az élelmezés évtizedét hirdette ki. Wir haben die Nachhaltigkeitsziele der UN. Wir haben äh, den az élelmiszer ágazat nemzetközi szakértői is javaslatokat fogalmaztak meg, ezért úgy gondoljuk, eljött az ideje annak, hogy európai, és ezért az élelmiszer rendszerben sok hiányosság mutatkozik. Tehát magasabb árakra van szükség. A FAO egy héttel ezelőtt egy tanulmányelmiszer értékét nem kellőképpen tiszteljük, ezért fontos, hogy a fogyasztók figyeljenek. Any... Jó reggelt kívánok! Nem fogok beszélni azokról a témákról, amelyekről a szakértők szóltak, hanem inkább olyan kérdéseket uh, szeretnék felvetni, amelyek a hegyvidéki területekre, vidéki területekre vonatkoznak. Üzletemberként, aki ezeken a területeken üzleti vállalkozásokat vezet, a kapot nagyon fontosnak tartom, hiszen így a vidéki területek gazdaságát működtetni tudjuk. Amióta a NAT szekció elnöke vagyok, az egyik legfontosabb kérdés, amely újra és újra előbukkan, az a minőségi élelmiszer, fenntartható forrásokból származó élelmiszer, amely túlságosan olcsó. Ez tény. Talok pedig ezt nem fogadják el. Nem fogadják el azt, hogy ilyen körülményekkel megelégedjenek. Szeretném megosztani önökkel azt, amelyet, azt a véleményt, amelyet egy fiatal diplomás mondott, egy ö, nem. És a következőt mondta. Miért akarnék én egy gazdaságilag elmaradott, elmaradott, illetve társadalmilag hátrányos helyzetben levő területen élni. Miért akarnék ilyet? Nos, ezzel szemben nincsenek érveim. A szélesávú internet nem működik. Ja. Úgyhogy újra és újra fölmerül a kérdés, mit teszünk? Mit teszünk a munkaerő megtartásáért? Az egyik üzleti vállalkozás a merdészeti vállalkozás, amely kapcsolódik a kaphoz, tehát erdők telepítésével foglalkozunk, mint egy semmilyen támogatást nem kapunk, azonban nagyon sok olyan kis vállalkozás van, amely fakitermelést végez és munkahelyet teremt ezáltal. Nálunk pedig nincs munkaerő. Egyre jobb felszerelések léteznek, azonban egyre több jobb, hiszen a közeljövőben szembe kell néznünk majd azzal, hogy nem találjuk meg ezeket az embereket. És ez óriási veszteséget jelent, majdnem csak a vidéki területeken, hanem a városi területeken is. Ez egy óriási a kapcsolatban. Fölmerül tehát a kérdés, hogy a döntéshozók számára mennyire számítanak a vidéki területek. Beszéltünk a továbbképzésről, és egy építész azt mondta, hogy fiatal munkaerőt nem tudok fölvenni, illetve képezni, azért, mert egy napra el kell utaznia a struktúra, és nem biztosíthatjuk a képzést a vidéki területeken. A kap része ennek a folyamatnak. Itt azonban sokkal szép azt hiszem, hogy itt a teremben mindenkinek el kell ezen gondolkodnia. Lehet, hogy a közös mezőgazdasági politikáról beszélünk, annak a távra nyúlnak. Elnök, köszönöm szépen, ezzel meg is nyitom a vitát. Uh, Nos, az is lehet, hogy Fenegen úr szavait fogom ellopni most, amikor azt mondom, hogy milyen kevés képviselő ül itt a mezőgazdasági bizottságban. Sáról beszélünk a gazdálkodók számára, illetve a vele szembeni elvárásokat, környezetvédelmi elvárásokról beszélünk, amely ugye pénzbe kerül és a magasra ezért a gazdaságok is felelősek, ezt csökkenteni kell. Tehát mit tehet a gazdálkodó azért, hogy megkapja az első pilléri kifizetését? előszörni a CO2 kibocsátását, kevésbé, kevesebbszer használja a traktort, azaz a magát a gazdasági tevékenységet visszaszorítja, vagy például nem végez fakitermelést azért, hogy tűzifára tegyen szert. Aztán ott van a metán kibocsátás csökkentése, ez is ugye üvegházhatású gáz. Mit tehetek? Kevesebb juhot, bárányt tenyésznek, aztán a nitrogén oxidot kell csökkentenem. Mit tehetek? A nitrogén oxid szint csökkentésért kevesebb zöldséget termesztek, azaz a gazdasági tevékenységet is, ismét visszaszorítom. Ez a négy üvegházhatású gáz, amelyet csökkentenem kell, azt jelenti, hogy a bevételem folyamatosan esik. Ez az egész egy, egy értelmetlen helyzetet terem. Ki gondolta ezt végig? Megjön. Flanagan úr következik. Nagyon érdekes vita ez. Az előttem szólóhoz csatlakozva én is elmondom, hogy mennyire szomorú az, hogy ezek a jól fizetett képviselők, akiknek minden költségét teírítik, nem tudnak részt venni a vitán. A szkeptikusok euroszkeptikusok vannak itt elsősorban, azok, akik az európai közösségi agrárpolitikát igazán támogatják, nincsenek itt. Ironikus, nem? Furcsa. A legutóbbi közösségi agrárpolitika témájában folytatott viták során Írországban nem keveset beszéltünk erről. főként a vidéki területeken azt mondtuk az embereknek, hogy majd a második pilléren belül lesz bőven támogatás. Nos, jobb már egy veréb, mint... New negotiations would want to get it right this time. And... Holnap egy túlzokra, hogy szokták ezt mondani. Nos, úgy tűnt, hogy se veréb, se túzok, ez lett belőle. Hogyha nyolcan vannak egy ö, születésnapi bulin, és valaki egymaga öt szelet ö, ö, süteményt ö, vagy tortát eszik meg, akkor nem sok marad a többieknek. De hát ha mindig ugyanaz kapja a legtöbb tortát, akkor fel kell tenni kérdéseket ezzel kapcsolatban. Valahol ö, egy plafont maximumot kell meghatározni. Én azt mondanám, hogy 20 ezer euró lenne az jogos vagy igazságos. Sokak számára ez nagyon sok pénz, sokak számára, azon gazdák számára, akiket én ismerek, két, három, négy ezer eurót kapnak, számukra ez, ez óriási segítség lenne. Eh, ahogy azt eh, mi mondjuk nehogy már a farok csóválja a kutyát, itt sem mindegy, hogy ki dönt a támogatások témájában. How can someone like your... A következő tárgyalások során hogyan lehet az, hogy valaki a gazdák nevében tárgyal, mikor 2016-ban ön 50, több mint 55 ezer eurónyi támogatást kapott. Nyilván nem kap mindenki 55 ezer eurót. Hogyan tud ön nem elfogultan tárgyalni a, a kaptámogatásokról, amikor ön ennyire kedvezményezetje ennek, hogyan várhatjuk az önhöz hasonlóktól, hogy feladják a pénz egy részét. Sajnálatos módon az önhöz hasonlóak zsebében landol a pénz többsége. Hogyan várhatnánk öntől, hogy, hogy részlehajlás nélkül tárgyaljon a támogatások témájáról? Ez olyan, mint a kör négyszögesítés, ez nem fog menni. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Ropé úr, köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék az EGSB tagjainak köszöntet mondani, hogy eljöttek és megosztják velünk a véleményüket. Ahogy ez már elhangzott, Ugyanis az Európai Bizottság letette az asztalra a javaslatát, most nekünk erről valahogy véleményt kell nyilvánítani. Elhangzott már, hogy a szélessávú internetes hozzá egy probléma, amely továbbra is megoldatlan. Szerintem nem a szélesávú internet hozzáférés tekintetében szenved igazán hátrányt a vidék, hanem a jövedelem különbségek. Az, ami igazán adunk új iskolákat, új eh, egészségügyi intézeteket, de ettől a vidék népesség megtartó képessége még nem fog javulni, hogyha megfelelő jövedelmet nem garantálunk az ott élőknek, ha az emberek nem érzik úgy, hogy tisztességes fizetést, bért, jövedelmárosban, fővárosban élők között. Korábban, amíg a vasfüggöny még megvolt, nem lehetett csak úgy járkálni, főként nem nyugatra, most azonban ez teljesen másképp van. Nem várhatjuk az emberektől, hogy vidéken maradjanak, hogyha nincsenek megfelelő kilátásaik. Ami az élelmiszerállakat illeti, egyetértek azzal, hogy igen, az élelmiszerállak kérdésével foglalkoznunk kell Litvániában, a jelentős növekedését. Egész egyszerűen az élelmiszerláncon belül nem tisztességesen oszlik meg az élelmiszerár növekedés, nem szivárog le. Az élelmiszer áfa Mm, változtatással sem mindig megoldás, ezt is láthatjuk. Nikozon úr. Köszönöm szépen, elnök úr, Brian úrnak én is köszönöm az elmondottakat, üdvözlöm itt a mi szakbizottságunkban. Megélhetését és jövőjét alapvetően eh, változtathatja meg. Eh, ez a valóság. Megélhetését és jövőjét alapvetően változtathatja meg. Ez a valóság. Az elkövetkezendő hónapokban elmegyünk, majd ellátogatunk Brazíliába, és tényleg fogalkörömmel harcolunk majd az európai gazdák érdekeiért. Egnyú úr mondta, hogy keves kezdtében kilép az Egyesült Királyság, akkor 12 milliárdos lyukat üt az uniós költségvetésen. A többi tagból találjuk majd magunkat megvan a saját problémánk, nem tudom, hogy mi lesz velünk. Ebben egyetlen egy tagállami kormányzat, illetve Európai Bizottság és senki sem állt készen arra, hogy a sarkára álljon, és a Metországon át Olaszországig minden, Európa minden sarkában, a világ minden sarkában ugyanaz a harcok. Túlságosan hatalmasakká váltak ezek a multi cégek, akik diktálják az árákat. A fiatal gazdákról beszéltünk, a fiatal gazdák során végig fogják visszafizetni ezt a kezdő tőkét. Hányszor beszéltünk már a fiatalják ezt eléggé, tehát 20 év múlva, vagy akárhány év múlva drágább lesz az élelmiszer, mert nem lesz elég ember, aki megtermelje ezt. A a legtöbb releváns kérdést már felvetették. John Bryannek meg szeretném köszönni előadóként ezt a kitűnő véleményt. Van egy kérdés, ahol nem teljesen gazdaság hagyományos modelljéről. Beszél a családi gazdaságokról, a szövetkezetekről is, about companies, cégekről. Mit tesznek sikeres gazdasági stratégiák anélkül, hogy károsítanánk az éghajlatot? Jelenleg a mezőgazdaság része a probléma egy eh, kioktatom öntezügyben. <clears throat> Hogyha megfelelően gazdálkodnak és munkát kiadi vállalkozások életét, nem a 30-40 ezeres támogatást kapó cégek, akik hozzájárulhatnak, mondom, az éghajlatváltozás csökkentéséhez. Hát és más gumós zöldséget, illetve fehérje megkötő zöldséget Ennyi úrnak adom meg egy percben azt, hogy elnök úr, hát szívesen, kedves kollega, megnézném a gazdaságát, nem tudom az ön nevét sem, de hát jöjjön el, nézze meg az én gazdaságomat nálunk, semmilyen, a legtöbb gazdaságom nem kap semmilyen támogatást, szabadon legelnek az állatok, és ebből megélünk. De hogyha engem ki akar oktatni... Proszę się, uh, się panowie na kawę, się panowie na kawę. Azt hiszem, hogy üljenek le egy kávéra, kedves kollégák, és beszéljék meg ezt a kérdést. Most pedig kapcsolt, asszony kapcsolt. Nem akarok itt személyeskedni. És ne is legyen személyes a vita, hanem koncentráljunk a témára. Először is. Flanagan kollégának igaza van. inkább a szkeptikusok vesznek itt részt, a, nem a szkeptikusok vesznek itt részt, a Brexit, Brexit időszaka után bizony nagyon nehéz lesz ezt megteremteni az EU-ban. Ket van, aki problémának tekintheti, mondjuk Egnyú kollega, de igenis van lehetőség arra, hogy ami pedig a mezőgazdaság jövőbeli támogatását és az aktív gazdálkodók támogatását illeti, nem szabad úgy gondolom, hogy sokkal több koherenciára van szükség a különböző finanszírozások között. A kettes pillér és a kap forrásaiból nem lehet mindent megoldani, való finanszírozás között több ö, harmóniát kell teremteni. De Lei asszony. Köszönöm az európai költségvetésben, az agrárpolitikai költségvetésben is. Juncker úr a közelmúltban azt mondta, hogy a tagállamok, akik azt gondolják, hogy elég a kiadásokat csökkenteni a kapban, ahhoz, hogy megoldás környezetvédelem pártiak, hogyha az éghajlatváltozás elleni harcban sikeresek akarunk lenni, akkor egy új mezőgazdaságon keresztül vezet az út. E. Köszönjük. Köszönöm szépen. A kollégákhoz fog fordított sorrendben reagálnék. A költségvetés terén a Brexit óriási problémát jelent. Öttinger úr is elmondta, hogy hogyan lehet, mi lehet a megoldás. A német kormány mindig nem állt fel, addig nem magamnak. Hiszen én óvom a területemet körülvévő régi ilyen sövény, a sövénytelepítés telepítés például nekik is ö, olyan szabályoknak kell megfelelniük, mint nekünk, hiszen különben egész egyszerűen nem fair ez. Tehát kevesebben éhezzenek, minél legyen, kevesebben legyenek alultápláltak, ehhez fenntartható termésre van szükség. Kína adja a világ lakosságnak egyöttet terület, hát módon kell mindezt megtermelni. 9-10-11 milliárd lesz a világ lakosság nem sokára, ez óriási kihívást jelent a környezet. Fiatal gazdák kérdése. Hát igen, ez komoly kihívás, komoly fejtörést jelent ez számunkra. A jövedelem Flanagan úr a gazdaságban 20 ezres plafon értékről beszélt, most megmondom őszintén, hárman vagyunk, úgyhogy ez nekem még mindig rendben lenne. Nem a mi véleményünket képviselem. A munkavállalók, munkáltatóik, civil szervezet, szakszervezetek mind-mind véleményt nyilvánítanak az EGSB-ben. Valóban a támogatások maximalizálása ügyében komoly késhegyig menő vitát vívtunk. százezret javasoltak néhányan. Mi azt mondtuk, hogy az átlag jövedelem legyen a maximum per alkalmazott, vagy per munkavállaló. Én a családi gazdálkodás híve vagyok, ahol az emberek, a férj és feleség, gyerekek együtt dolgoznak. De Kelet-Európában más teljesen a modell. És ott vannak például szövetkezeti gazdálkodási formák Kelet-Európában, vagy hát van nagyobb mezőgazdasági cégek, ott egy kicsit bonyolultabb a kérdés, de a támogatási szinteket nagyon nehéz akkor megvédeni, amikor az európai adófizetők pénzét költjük el. Közövakért fizetni kell. Ez világos. Az valamennyi egységes támogatás, területalapú támogatás nélkül nem fogjuk tudni ezt biztosítani. 10-20-30 évvel ezelőtt a kis gazdák mind tönkrementek, a biodiverzitás eltűnt, példája lehet annak, hogy Európa merre ne tartson, és a közösségi agrárpolitikában ennek a korlátait kell lefektetnünk. Hogyha én meg akarom ha, ha például egy fiatal gazda földhöz akar jutni, de én elhapolom előle, mert én már most kapom a támogatást, akkor hogy fog ez működni?